Hello, good afternoon to everybody. Jó napot kívánok, kellemes napot. Folytatjuk a munkát. Ez egy rendkívül fontos szeminárium, megnyitom ezennel a második panelt, panelt amit a polgári részvételről fogunk tartani. Ma délelőtt egy rendkívül intenzív párbeszédet hallhattunk, különböző eseteket vázoltak fel az előadók. Nagyon sokszor láttuk, hogy milyen akadályok vannak az Európa Unióban, amelyek megakadályozzák azt, hogy az emberek a polgári jogaikat teljes egészében gyakorolhassák a túlzott bürokrácia, lassú eljárások, az információk hiánya, Ezeket hallottunk, mindegyikhez egy-egy példát is hallottunk, a petíciós szakbizottság segítségével szerveztük meg ezt az rendezvényt. A petíciós szakbizottságnál sok ilyen eset fordul elő. 2012-ben több mint 1300 petíciót nyújtottak be. A petíció eszköze a Lisszaboni szerződésből származik, a szerződésben szerepel, hogy minden egyes polgárnak joga van ahhoz, hogy az Európai Parlamenthez fordulhat, hogyha jogsértés szenved el a nemzeti hatóságok vagy helyi hatóságok részéről, és ezáltal gazdagíthatja az európai törvényalkotás folyamatait. Az elnökségem alatt a negyedik év végén vagyok, alkalmam volt megtapasztalni, hogy mennyire erős eszközről van szó, nagyon sokszor igen súlyos jogsértésre mutatott rá, nagyon sokszor nagyon fontos petíción keresztül bele tudtunk szólni a törvényhozás folyamatában, például az akta a, a, egyezményről, illetve halászati kérdéseknél, a petíciós szakbizottságnál rendkívül magas számú polgár fordult hozzánk, az ACTA egyezménynél például több mint két millió európai állampolgár, európai polgár fordult hozzánk, ami a halászati politikát illeti, ott is körülbelül 900 ezer polgár fordult hozzánk, akik azt látták, hogy a törvényhozás nem veszi figyelembe azokat a problémákat, amelyekre ők rámutattak. Ez nem jelenti azt, hogy ez a jog, amit a szerződés igazolja, illetve igazol, tehát az nem jelenti azt, hogy az egyén nem járulhat hozzá a törvényhozásban. Igenis, emberek, magánemberek is fordulhatnak hozzánk, és rendkívül sok ilyen eset van. Nagyon sok erőfeszítés történt az utóbbi időkben ahhoz, hogy megerősítsük a polgárok, a, a a polgárok részvételét az Európa intézmények életébe. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az alapvető emberi jogok kártája és eh, hatályba lépett. A társ eh, törvény, a társ felelősséget a törvényhozásban eh, is polgárjogot nyert, és megerősödött, és ezáltal egy nagyobb, demokratikusabb részvételt garantál minden egyes európai lakosnak a törvényhozásban. Ugyanakkor egy csodálatos újítás is a népi kezdeményezés eh, eszközét is bevezette lehetőség nyílik arra, hogy egy millió lakos hét, legalább hét ország képviseletében, hét tagállam képviseletében ö, új törvényeket indítsanak el, új törvényi, törvénykezési folyamatot indíthassanak el, mindez annak érdekében, hogy a lakosság is elinduljon. A 211 per 2011-es törvény a népi kezdeményezésnek a, a folytatását, illetve folyamatát vázolja föl, és mindez nagyon fontos annak érdekében, hogy az emberek tudják, hogy milyen módon lehet eljárni, amennyiben lenne egy ilyen népi kezdeményezés a legutóbbi népi kezdeményezés, amelyik abban a szakaszban van, ahol még az e, aláírás gyűjtési fázisban van, pontosan a részvételről, a polgárok részvételéről szól. Let Me Vote a kezdeményezés neve, annak a lehetőségnek adna lehetőséget, hogy mindig szavazhassunk azokban az tagállamokban, amelyiknek állampolgárai vagyunk. A szavazati jog elvesztésével járó problémának a megoldására céloz ez azok számára, akik más tagállamba költöztek, és elveszítik ezáltal a szavazati jogukat a származási országokban. Nagyon sok petíció érkezik hozzánk ebben a témakörben a szakbizottságunkhoz és rámutat arra, hogy egy nagy gond van egyrészt a szabad mozgáshoz való jogot bizonygatjuk, ugyanakkor mellette azt látjuk, hogy igen sok esetben a szavazati jog elvesztésével jár, és nem nyújtanak megfelelő megoldást ehhez. Olaszországban nemrég egy példa volt, ami rámutatott arra, hogy milyen hiányosságok vannak mert nagyon sok fiatal az Erasmuson keresztül külföldön van, ezek a fiatal emberek arra kényszerítették, hogy lemondjanak a szavazati jogukról, vagy hogyha időt és pénzt nem kimélve menjenek vissza a saját országukhoz szavazni. Nem biztosították számunkra azt a lehetőséget, hogy külföldön szavazzanak. egy angol állampolgár a feljelentett olyan gyakorlati problémákat, amelyek szerepeltek ahhoz, hogy gyakorolhassa a szavazati jogát egy határozat alapján, ugyanis elköltözött az Egyesült Királyságba, Spanyolországba, és emiatt nem tudta gyakorolni az alapvető szavazási, szavazó jogát. Tehát a szabad, szavazáshoz való jog egy alapvető jog az Európai Unióban, és amikor az európai jogokról beszélünk, mindenképpen ezzel a joggal számolni kell. A szavazat kinyilvánítása rendkívül fontos, ezt a jogot biztosítani kell, és ugyanis ez azt jelenti, hogy az adott polgár aktívan élhet politikai életet, és a politikai nézetét kinyilváníthatja. Azon dolgozzunk, hogy azokat az akadályokat elvessük, amelyek megakadályozzak ennek a jognak a gyakorlását. Ennyit szerettem volna mondani bevezetésként, és most megadom a szót Gémesi György úrnak, Gödöl polgármesterét Magyarországon, aki az uniós polgárságos és az uniós szavazati jogokról fog szólni. Egyetértek a megközelítésével, amikor azt mondja, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberek gyakorolhassák a szavazási jogukat annak érdekében, hogy teljes egészében élvezhessék az uniós polgárságnak az elenyeit, és nagy örömmel fogom meghallgatni a bevezetőjét, és ugyanakkor mindenkinek jó munkát szeretnék kívánni abban a, szelle, abban a reményben, hogy mindenki gyümölcsöz előző vitában fog részt venni a mai délutánon. Köszönöm szépen! Thank you, dear members of the European Parliament. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, az Európai Parlament kedves tagjai, Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson, és az európai polgársággal kapcsolatos kérdések helyi és regionális önkormányzatokkal való kiatásaival foglalkozhatom a régiók bizottsága részéről. Mi, a, akik a legközelebb állunk az európai polgárokhoz, nagyon jól tudjuk azt, hogy az Európai Unióban mennyire csalódtak a polgárok, a politikusok a városokban és a, a régiókban hallják azt, hogy mennyire frusztráltak és csalódottak a polgárok itt. Nem csak egy gazdasági válságról van szó, hanem a bizalom, bizalmi válságról. De ez a bizalomhiány nem új dolog hatalmas kihívások előtt állunk, hogy a polgárok bizalmát visszanyerjük. De a helyzet jelenleg rosszabbodik. Jacques Delors nagyon régen azt mondta, hogy senki sem esik szerelembe a közös piaccal. Én ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy senki sem esik szerelembe a versennyel sem. De ne felejtsük el, hogy milyen hatalmas változásokra került sor azóta, mióta Jacques Delors az Európai Gazdasági Közösségben dolgozott. Ma ugye itt van a parlament, a különböző helyi és regionális önkormányzatok képviselete európai szinten a különböző eszközök, részvételi eszközök, mint például az európai polgárok kezdeményezése. Éppen ezért ezt kellene sokkal erőteljesebben kommunikálni. Lehet, hogy nem igazán értettük meg, hogy ezek a hatalmas változások milyen szintűek, és nem igazán integráltuk ezeket a mai mindennapi életben. Meg vagyok arról győződve, hogy megvannak az elemek ahhoz, hogy egy új Európai Uniós történelmet építsünk fel. Ennek megvan az alapja, nevezetesen ez egy olyan kapocs, ami ma még engedjék meg, hogy azt mondjam, hiányzik, ez pedig az európai polgárság ez a kapocs. Természetesen az európai polgárság fogalma nem paralel a nemzeti polgárság fogalmával, vagy pedig a regionális és helyi identitás fogalmával. De nagyon fontos azt is elmondani, hogy az európai polgárság nem egy üres kagyló, tele van számos jog, jogrendszerrel, joggal, ahogy erről szólnak mellesleg a szerződés és az alapjogi karta is. Az európai polgárság egy plusz személyes dimenziót ad a gazdasági, politikai, integrációs folyamatokhoz. Tehát több mint szimbolikus jelentése van az európai polgárság a joggyakorlattal átalakítja az emberek életét, és egy hozzáadott értéket jelent az Európai Unió számára. Azt a hosszan ismételt mantrát kiegészíti, ami az európai békéről és stabilitásról szól. Az európai polgárok jogai részét képzik annak a válasznak, amelyel a mai nagy kívásoknak meg lehet felelni, a szabad mozgáshoz való jog, a, már nagyon régen ugye az Európai Parlament programja, a, a, az Unió programjában egy fontos szerepet játszik, és ma is volt már róla szó. A ma délutáni téma a választói joggal foglalkozik, csak mint a politikai jogokkal, melynek része a petícióhoz való jog, és ilyen az európai polgársággal kapcsolatos kezdeményezés is. A azt is látjuk, hogy a polgáraink függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek, hol laknak, milyen nyelven beszélnek, számukra az a fontos, hogy az európai jogalkotási folyamatban az első és az utolsó szót mondhassák ki. Éppen ezért nagyon fontos bátorítani az embereket, hogy éljenek a jogaikkal, és kötelezzék el magukat egy valódi demokratikus térség kialakításában. A helyi és regionális önkormányzatok nagyon fontos szerepet játszanak ezen a területen, az európai polgárok joga, joggyakorlásának területén a régiók és a városok nagyon sokat tehetnek annak érdekében, hogy lebontsák az akadályokat, amelyek a polgárok előtt állnak a joggyakorlásuk szintjén. Nagyon fontos szerepet játszhatunk három fő prioritás terén a, amelyről szól a 2010-es jelentés is. Az első prioritás az, hogy a polgárok jogait mindenképpen alkalmazni kell a helyi és regionális szinteken garantálni kell az EU jogszabályainak alkalmazását, a választói körzeteinkben, és olyan administratív gyakorlatot kell bevezetni, valamint egyfajta ö, szolgáltatási kultúrát, amely ö, lehetővé teszi a polgárok számára, hogy megfelelő módon éljenek jogaikkal, harmonizálni kell a nemzeti és az EU-s jogszabályokat. A második prioritás az az, hogy meg kell minden intézkedést hozni annak érdekében, hogy stimulálják az Európai Unió polgárait a joggyakorlásra, hogy mentesítsék őket az administratív terhektől, és csökkentsék a költségeket és a papírmunkát. Nagyon fontos számunkra az a kötelezettség, hogy az újonnan jövő polgárokat szintén üdvözöljük és kísérjük. A harmadik prioritás, az pedig a legfontosabb prioritás, nevezetesen a tudatosságot kell az emberekben növelni az európai polgársági státuszokkal kapcsolatosan, jogaikkal kapcsolatosan, kötelezettségeikkel kapcsolatosan, és ki kell a megfelelő kommunikációt alakítani. Nagyon nagyok a politikusok felel, nagyon nagy a politikusok felelőssége, csak úgy, mint az administratív szolgálatok és általában a szolgáltatók nyújtók felelőssége. Az európai polgárok éve nagyon jó időben került megszervezésre, ugyanis 2014-ben európai parlamenti választások lesznek, és az európai polgárság egy nagyon fontos eleme ennek az új határokon átnyúló fejlődő térségnek. Igen, mi hiszünk abban, hogy a hogy egy új európai nép van születőben. Az európai parlamenti választások nagyon ki, ki, átlátható és fontos módon fejezik ki ezt az új politikai térséget, és napi szinten fontos a feltételeket biztosítani ahhoz, hogy a növekedés helyi, regionális, nemzeti és európai szinten is megvalósulhasson. A, azok a tevékenységek, amelyekkel foglalkozott nemrégiben a mi bizottságunk az európai évvel kapcsolatosan, is rámutatnak arra, hogy mennyire fontos a kommunikáció, kidolgoztunk egy eszköztárt, már több mint több ezer polgári útlevelet adtunk ki, osztottunk ki, mellesleg itt is találhatnak az önök dokumentációs anyagában is ebből egy példányt. Két fontos véleményt is elfogadtunk, és biztos vagyok abban, hogy mind a két vélemény E, segíti majd a mai e, délutáni vitánkat. Az egyik e, ilyen vélemény a szavazázati jogokkal foglalkozik, és bátorítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető demokratikus jogokat minden európai polgár számára a szavazásra. Csak úgy bátorítjuk a tagállamokat arra, hogy is hogy bátorítsák a polgárokat, hogy igenis éljenek a szavazati jogukkal, és hogy ne csak a helyi választásokon szavazhassanak, vagy a regionális választásokon, hanem a többi választáson is. Volt egy tanulmány, amelybe összegyűjtöttük a legjobb példákat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet az EU polgárok jogait biztosítani. Egy másik vélemény is létezik, amelyet Sértő Radics István készített elő, nagyon fontos, hogy a politikai pártokat is elismerhessék, mint európai pártokat. Abban az esetben, hogyha a regionális parlamentben is van tagjuk, nem csak a nemzeti parlamentekben. Meg vagyunk arról győződve, hogy ilyen pártok segíthetnek abban, hogy a tudatosságot növeljük az európai politikák iránt, a polgárok véleményét tükrözzük, támogatjuk a kölcsönös tevékenységet minden szinten az Európai Unió rendszerén belül. Hölgyeim és uraim, befejezvén szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy egy felhívást intézek minden partner és érintett fél felé, hogy legyenek felelősek, és az európai évből egy sikert kovácsoljanak. Ez egy olyan felhívás, amely szól minden európai intézményhez, nem csak a kommunikációs kampány területén, az európai év kapcsán, hanem a kártának, az alapjogi kártának mindenképpen egy nagyon fontos mérföldkőnek le kell lennie, amelyen felépülhetnek a jövőbeni politikák és a mindennapi tevékenységünk. Meg kell találni azokat a módokat, módszereket, hogy hogyan lehet növelni az aktív ö, részvételét a, a polgároknak, hogyan lehet folyamatosan kialakítani egy európai ö, köz szférát és egy közös európai identitást. Én arra is emlékeztetném a kollégákat, hogy más intézmények is el kell, hogy ismerjék ezeket a lehetőségeket a regionális, helyi szinten, és be kell vonniuk a régiókat, a városokat, minden olyan stratégiába, amelyek kapcsolódnak a polgárokhoz. Így tudjuk biztosítani, ugyanis nincs európai demokrácia, helyi demokrácia, egészséges helyi demokrácia nélkül. Ez egy olyan felhívás továbbá, amely minden politikushoz szól, helyi, regionális, nemzeti szinten. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy könnyítsék a az európai polgárság fogalmát, és azt mozítsák előre, valamint könnyítsék a joggyakorlást a saját választókörzetükben. Végül pedig ez egy felhívás a polgárokhoz, min hozzánk és ők, ő hozzájuk. Az európai polgárság nem egyfajta játék, vagy egy kívánságlista, ez egy nagyon nagy felelősséget kívánó, aktív kötelezettségvállalás jelentő dolog. A mi részünkről mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy önök otthon érezzék magukat, az Európai Unión belül akárhol is legyenek, és hogy európainak érezzék magukat, akárhol is van az otthonuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Gémesi úrnak. Most pedig Áttérhetünk a második panelre. Nagy örömemnek szól, örömemre szolgál, hogy Antigoni Papadopoulou asszonynak átadhatom a szót, elnézést a kiejtésemért. Parancsoljon, Papadopoulou asszony. Ő lesz a következő panel videvezetője. Köszönöm szépen mindenkinek! Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok! Ahogy hallották már, Antigoni Papadopulasznak hívnak, ciprosi vagyok. Hát a külföldi nevek kiejtése mindig nehéz. Elnézést, hogyha én is hibákat követek majd el a nevek artikulációjában. Szeretném Mácconi asszonynak és Gémesi úrnak megköszönni, hogy felvezették a panelt és most remélem, hogy nagyon aktív vitel kerül majd sor. Itt néhány felszólaló nem tudott helyet foglalni, kevés itt a hely, tehát a közönség soraiból is lesznek felszólalók. Most 5-6 perces rövid beszédekre kerül majd sor. Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös meghallgatása kiváló lehetőséget nyújt, hogy 2013-ban beindítsuk az Európai Állampolgárság évét. Arról szeretnék beszélni, hogy ez hogyan lehet konkrét valóság. A gazdasági, politikai és szociális válság közepén a következő európai választások előtt egy évvel ez az eszmecsere nagyon fontos, hogy az európai polgárok kerüljenek a politikai napirend közepére. Ez a, a mélyebb európai integráció céljét is szolgálja, amelynek erősebb a demokratikus legitimáció. Itt az európai polgárok 2013-as éve a petíciós bizottság, a Libe bizottság közös megrendezésébe kerül sor. 2010-ben már született egy jelentés az uniós polgárságról, és ezután pedig a témáról széles közeszmecsere zajlott. Természetesen még vannak akadályok, éppen ezért szükséges cselekedni is, hogy ezek az akadályok eltűnjenek. Nagyon fontos meghallgatni a polgárokat, nagyon fontos bátorítani őket, hogy mondják el, hogy hogyan képzelik el az aktív részvételt az Európai Unió politikai életében. Nagyon fontos az állampolgári eszmecserét szorgalmazni. Nagyon fontos az európai közszférát is megszólítani, hogy hogyan képzelik el az Európai Unió továbbfejlődését. Ez a 2013-as uniós polgárságról szóló év második célja. Tehát szorgalmazzunk el a párbeszédet, a polgárok és a döntéshozók között. Szorgalmaznunk kell azt a párbeszédet, amelyből mindennapos gyakorlatot kell kialakítanunk. A polgárokat pedig be kell vonni az európai döntéshozásba. Szeretnénk áthidalni a szakadékot a döntéshozók és a civil társadalom között. Nagyon fontos az információkhoz való hozzáférés, a bizottsági ülések élő internetes közvetítése. Hiszen ezek mind támogatják a demokráciában történő participációt és a megoldások azonosítását. Hiszen az európai polgárok csak is megfelelő ismeretekkel tudnak felelős döntést hozni 2014-ben az európai parlamenti választásokon. Éppen ezért ezen a délutáni ülésen a demokráciában és az európai politikai döntéshozalban történő polgári részvételről beszélünk. Hiszen ez annak a mutatója, hogy mennyire egészséges a demokratikus fejlődés, milyen jól működik a demokrácia, hogyan alakul ki a szociális kohézió és a kölcsönös bizalom. Kihívásokkal szembesülünk. A legtöbb tagállamban a polgárok kevesebb mint 50%-a ment el szavazni. Ez azt jelenti, hogy az európai polgárok 50%-a, több mint 50%-a úgy érzi, hogy nem tudja befolyásolni az európai folyamatokat. Az aktív részvétel abban csapódik le, hogy az embereknek milyen választási hajlandóságuk van. Nagyon fontos, hogy integráltnak érezzék magukat a saját lakhelyük szerinti országban. A második ülésünk alatt nagyon fontos megbeszélni, hogy eh, hogyan tudnak aktívan részt venni a polgárok az Európai Unió életében. Másodszorban pedig eh, arra koncentrálunk, hogy a demokratikus konszenzust hogyan erősíthetjük meg. Harmadsorban pedig az európai intézmények elszámoltathatóságáról lesz szó. Ezen kívül azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mennyire lényeges azon európai polgárok szavazásának a gyakorlatban történő megoldása, akik nem a származás szerinti országokban laknak, hanem egy másik Európai Uniós tagállamban. A ügy érdekében tartottunk egy megkérdezést, és a megkérdezésekben pedig kiderült, hogy az állampolgárok elvárják az Európai Uniótól, hogy oldja meg a külföldön történő szavazás problémáját. Az uniós polgárságról szóló 2013-as év nem azt jelenti, hogy elhallgassuk, hanem azt, hogy kiejtsük a problémákat. Hogy juttassuk el a polgárokhoz azt az üzenetet, hogy egy család tagjai, és joguk van élvezni a közös európai polgárság előnyeit minden diszkrimináció nélkül. Remélem, hogy a második panel és az eszmecsere 2013 folyamán erősíti majd közös víziónkat, amely a közös európai demokratikus integrációról szól. Ebben az évben új érát szeretnénk nyitni hogy a polgárok újult erővel vehessenek részt az Európai Unió életében. És most pedig várom a gyümölcsöző vitát. So, on the list, the first... A listámon az első felszólaló Antonio López Isturiz White, az Európai Néppárt főtitkára, azonban késik, és eh, jönnek Polinek adom át a szót, az Európai Szocialista Párt főtitkár helyettesének úr, 5 percre öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek is, a LIBE, PETI, Juri szakbizottságoknak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást az Európai Unió polgárságáról. Nagyon fontos a téma, hát 5 percben nagyon ö, sokat nem tudok elmondani, de azért elmondom, hogy a szocialista párt mit is tesz e, ebben az időszakban, amely nagyon fontos az Európai Unió számára a választások előtt. Ugye el kell mondani, hogy nagyon nagy a tét. Itt tudják mindazok, akik itt vannak ebben a teremben, de a termen kívül is fontos mobilizálni a polgárokat, de azt is látjuk, hogy bizonyos országokban nem igazán érdekli a polgárokat a szavazás. Az Európai Szocialista Párt számára ez egy nagyon nagy kihívás, nagyon nagy tét. Már most elkezdődött a szervezés. Na hát akkor politizálni kell az európai térséget, a részvételt kell biztosítani a ebben a térségben, és személyessé is kell tenni a választásokat. El kell magyarázni az embereknek, hogy a bal és a jobb oldal között különbségek vannak. Sok esetben ezt megértik az emberek helyi szinteken, de európai szinten nem igazán. Egy ideig volt egyfajta konszenzus ezen a téren. Most azonban egy olyan politikai helyzet alakult ki, amikor is a jobb oldal és a bal oldal között nagyon nagy az ellentét, és el kell magyarázni az embereknek, hogy mi a helyzet. 2008-ban egy súlyos válság indult el. El kell mondani az embereknek, hogy már azért most más a helyzet nem olyan, mint amikor elkezdődött a válság, most már elindult egyfajta növekedés, a megszorítások politikáját csökkenteni kell, a fiatalok számára biztosítani kell egyre több munkahelyet. Nagyon sok európai országban hatalmas a fiatalok körében a munkanélküliség európai szinten alternatív megoldásokat kell nyújtani a polgároknak. A második pont, tehát, hogy személyessé kell tenni a választásokat. Nagyon sokan nem tudják, hogy ki kit képvisel európai szinten. 2014-ben egy nagyon nagy változásra kerül sor. Nevezetesen minden nagy európai politikai család egy jelöltet fog jelölni az Európai Bizottság elnöki posztjára. Tehát itt azelőtt ugye más volt a helyzet, most ez kedvezőbb lesz majd. Lesz egy jelölt férfi vagy nő, demokratikus módon kerül sor a jelölésre, a jövő év január-februárjában, és egy közös nevezővel és egy közös jelöltel fogunk részt venni a választásokon. A harmadik terület az a részvétel. Mindenképpen mobilizálni kell a polgárokat, hogy vegyenek részt a választásokon, különböző kampányokat fogunk elindítani, például a pénzügyi tra- tranzakciók témáját illetően, az ifjúsággal kapcsolatos garanciákat illetően. Az utóbbi években nagyon sokat dolgoztunk ezeken a területeken, a tanács szintjén is. Tehát ez a három fő pont, amelyet mindenképpen ki kell emelni, az európai parlamenti választások előtt. Azt látjuk, hogy a legtöbb európai államban csökken a választók részvétele, a polgárok részvétele a választásokon, és sajnos azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevesen mennek el. Remélem, hogy az öt percet be tudtam tartani, de azért még azt elmondanám, hogy nagyon fontos ebben a kontextusban az is, tehát, hogy a jobb és a baloldal közötti ellentétre rámutassunk ugyanis egyfajta nacionalista populizmus vette fel fejét, és sajnos nagyon sok szavazatot von el tőlünk, és az európai politikai térségben látjuk azt, hogy a nacionalisták egyre fontosabb szerepet játszanak, Éppen ezért nekünk, európai polgároknak, európai demokratáknak, baloldaliaknak kell alternatív megoldásokkal előállni, hogy a polgárok választhassanak a következő európai parlamenti választások során. Köszönöm. Köszönöm szépen Polli úrnak. Nagyon fontos témákról szólt, a, ugye a politikai részvételről, a sététerről, a részvételről általában. Biztos, hogy majd a továbbiakban még részletesebben kifejtheti ezt a témát. Most pedig üdvözlöm Antonio López Isturiz White urat, aki az Európai Néppárt főtitkára, itt az Európai Parlament tagja, Öt percet kap. Is there a Spanish translation, by the way? Van tol- tolmácsolás spanyolból? kérdezi az előadó. Akkor spanyolul szólalok fel. Először is köszönetet szeretnék mondani Vivian Redding biztosasszonynak azért, mert ilyen nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy ilyen munkanapokat szervezzünk. Rendkívül fontos ugyanis az európai polgárság kérdése, meg szeretném köszönni neki és csapatának, hogy itt vagyunk és beszélhetünk a politikai részvételről, a jövő választások szem előtt tartva, és ahogy a kollégám a Szoci- Európai Szocialista Párt részéről rendkívül fontos ez számunkra. Egy igazi teszt előtt állunk, a következő választásokban valóban fogjuk tudni garantálni a tényleges politikai részvételt az európai polgároknak? annak érdekében, hogy az európai választások már ne legyenek nemzeti választások, nem legyenek olyan ö, választás, amelyiknek a tétje igazándiból nemzeti, amelyiknek a témája igazán nemzeti téma. A választások során az európai választások során nálunk a vitáknak a 80%-a helyi, nemzeti téma körül forgott. Reméljük, hogy a legközelebbi választásokra ez az arány 10 15%-kal növekszik az európai témák irányába. Nagyon fontos, hogy a pártok ebben vegyenek részt. Azt hiszem, hogy minden párt ugyanazzal a roadmap-el, ugyanazzal az irányjal dolgozik. Nagyon fontos, hogy a szocialisták, a néppártiak közös érdekét tartsák szem előtt. A követ, máskülönben a következő parlament, európai parlament azoknak a szélsőséges erőknek a mennyországa lesz, amelyek olyan nagy kárt akarnak tenni az intézményeinkben azt szeretnénk, hogy elérjük azokat a közös nevezőket, amelyek baloldalt és jobboldalt egyaránt léteznek, elkerülni az euroszkepticizmust, ugyanakkor szükség van arra, hogy legyen egy egészséges önkritika annak érdekében, hogy elérjük azt az álmat, ami előttünk lebeg, hogy az európai polgár valóban szereplője legyen mindazoknak a politikáknak, amelyeket az Európai Unióban alkotunk. Mi demokratikusan, minket demokratikusan és szabadon választották eh, meg. Szeretnénk, hogy ez így legyen a jövőben is, egyre nagyobb európai polgári részvételen, nem csak az Európai Parlamentben, hanem a további Európai Intézményben is. Az Európai Parlament részéről nagyon ambiciózus a tennivalónk, amit szeretnénk elvégezni, a programunk, amit el szeretnénk végezni, és eh, befogadunk mindazokat a pártokat, amelyek azt szeretnék, hogy az Európai Unió tényleges eh, információval lássa el a lakosságot. A politikai pártok ez, ebben a folyamatban eszközként fognak funkcionálni. Én Európai képviselőként szeretném, hogy a, hogy a tanácsosok, a miniszterek, a tartományi miniszterek az én országomban és más országomban, ők beszéljenek Európáról. Nem csak az európai parlamenti választások során, hanem a regionális vagy helyi választások során is nem csak európai forrásokról beszélnek, hanem olyan témákról, amelyek valóban foglalkoztatják az európai polgárokat. És ebben egyértésre kell jutnunk liberálisoknak, néppártiaknak, szocialistáknak, hogy azok a témák, amelyek a választási kampány során felmerülnek, azok valóban fontosak legyenek. És ne legyen az, hogy olyan témákról beszéljünk, amelyek nem érintik az európai polgárokat. Ez egy a ez egy vágyálom, egy, egy olyan vágyálom, amiért dolgozunk, tudjuk, hogy nem egyszerű, szeretnénk természetesen megtartani, a, a mi ideológiai álláspontjainkat, de ugyanakkor ezeket a közös nevezőket kell tartani szem előtt, hogy az Európai Unió egy nagyon fontos szereplő és nagyon fontos téma kell, hogy legyen a választásoknál. Köszönöm szépen, és az Európai Néppárt nevében eh, jelezném, hogy állok rendelkezésükre, amennyiben válaszolhatok a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, López Isturiz White úr! tényleg a jövő év lakmuszpapír lesz. Kíváncsiak vagyunk, hogy hányan mennek el szavazni az európai parlamenti választásokra. Reméljük, hogy a nemzeti képviselők a médiában több európai kérdést tematizálnak majd. A következő felszólalónk Heinz Becker kollégám, aki itt ül mellettem. Üdvözölném Becker úr a petíciós bizottság tagját, és most 5 percre önnek is megadom a szót. Köszönöm. Az Európai Néppárt tagjaként, a petíciós bizottság tagjaként úgy élem meg, hogy Európa és az európai polgárok nagyon konkrét formában jelennek meg nekem. Hiszen az a tény, hogy 500 millió európai közül csak is az európai polgárok az Európai Petíciós Bizottságban kereshetik jogukat, igazukat. Itt közvetlen személyes párbeszéd zajlik a polgárokkal. Ember emberhez beszél. És ez az európai polgársághoz is hozzátartozik. Ha ismerik az európai polgárokat, akkor sajnos látnunk kell, hogy nem sikerült elérni azt, hogy közelebb kerüljünk az emberekhez a nyilvánosságban. Az a helyzet, hogy itt néhány prioritás megszabásával szeretnénk az európai polgárságot erősíteni, főleg ebben az évben, amely ennek az éve. Nyilván említettek már szempontokat, amelyeket én is említettem volna, de mégis konkretizálnék valamit. És pedig most én az alkalmazásban látom a kulcsot. És itt önkritikus leszek. Látom, hogy a bizottság jelentéseiben, az uniós polgárságról szóló jelentéseiben is kritikus hangon szól. Problémákról konkrétan szól. Számunkra ez nagyon fontos, munkánk számára is. Én osztrák állampolgár vagyok, meggyőződéses osztrák és meggyőződéses európai. Ez nem ellentmondás, de szerintem nem minden 500 millió európai látja ezt így. Az hiszik, hogy az egyik egy, a másik az kettő. Vannak jogaik, kötelezettségeik, esélyeik és lehetőségeik. Minden korban. Nem elégséges, hogyha ezeket az állampolgári jogokat nem ismerik a polgárok. Most ezt feketén-fehére mondom. Nem elégséges, hogyha papíron megvannak ezek a jogok. Itt az ideje, hogy elkezdjük, és ez az év pedig az uniós polgárság éve, hogy a polgárokhoz közelebb vigyük, hogy mit jelent ez. Három példa. Hogyan ismerjék fel és alkalmazzák az európai polgárok szabad mozgáshoz való jogukat, amikor nem tudják, hogy a társadalombiztosítási igényeket hogyan érvéthesítik egy másik tagállamban. Saját magunk is végeztünk kutatásokat Ausztriában. Az európai felsőoktatási térség is ismeri azt a jogot, hogy mindenkinek joga van az oktatáshoz. Azonban itt csak prédikációkban halljuk ezt. A saját országokban sem tudják, hogy ilyen lehetőségük van. És ezt elmondhatom, mert például Grácsban hogyha valaki orvosira jár, akkor az ott elvégzett szemeszterét Bécsben nem ismerik el. Tehát az országon belül sem ismerik el. Hogyan akarjuk elmagyarázni a polgároknak, hogy az egészségügyi ellátás határokon átnyúló, hogyha az európai E kártyával, tehát az az európai betegbiztosítási kártya, és ezt szinte sehol nem ismerik el. Azonnal ki kell fizetni a kezelést. Hogy mondjuk el nekik, hogy van ilyen joguk? Ezek teljesen gyakorlatos dolgok, el tudja képzelni, hogy mi jut az eszembe ekkor, ha ezt hallom. Mit csinálnak a tagállamok? Hogyan bánnak a tagállamok ezzel a témával? Én természetesen nagyon kritikus vagyok, és meg is vagyok győződve arról, hogy a tagállamok nem végezték el a házi feladatukat. Nem teszik a feladatukat. Ez konkrét intézkedésekben is megjelenik, és nyilván, ha az európai polgárok így látják Európát, akkor nem érzik magukat túl motiváltnak, hogy elmenjek a választásokra. Hiszen azt látják, hogy Európában óriási problémák vannak. Az európai polgároknak még világosabb, hogy mi Európa jelentősége. Például egy tagállam tudja egyedül megoldani ezeket a problémákat. Ez egy nagyon jó kiinduló helyzet, és most, polgár, itt a jogod és itt az esélyed, hogy együtt döntsél. Ezt előttem említették már a felszólalók, a két nagy frakció felszólalója. Hallottuk a bizottság elnökének nyilatkozatát is. Azonban sok polgár rosszul érti az európai választási rendszert, azt hiszik, hogy közvetlen választás van, mint a francia elnökválasztás esetében. Nem, itt párt listákra szavaznak. És ez ismét egy teljesen más tulajdonságokat igényel. Tehát nem lehet az Európai Parlamentet a nemzeti parlamentekkel összehasonlítani. Hiszen nem tudjuk elérni az embereket érzelmileg, hogyha egymás mellett létezünk sőt, egymás ellen létezünk részben. Ez azt jelenti, hogy az összes elképzelés felvizeződik. Már most is van a nemzeti parlamenteknél egy vétójog, azonban mindig megvan a visszautalási jog, hogy visszautalják az Európai Parlamenthez az irányelvek vagy a rendeletek tervezeteit. Szerintem ez nem túl sok, de itt erről van szó. De nem ez a lényeg. Itt a bizottságok közvetlen együttműködéséről van szó. Hiszen semmi kommunikáció nincsen a nemzeti és az Európai Parlament között. Most befejezném azzal, amiről szólni akartam, és három követelést szeretnék megfogalmazni. Kommunikáció, kommunikáció és kommunikáció. Az európai az uniós polgárság tartalmát kommunikálni kell. És most a tagállamokhoz fordulok, hogyha ők ebben nem vállalnak felelősséget, akkor eh, nem érjük el a célunkat a tagállamoknak, aktívan támogatni kell a kommunikációt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Becker úr, kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció, ezt tanultuk. Hogyan eh, induljon be Európa? hogyan működjünk együtt, milyen szinergiák keletkezzenek. A következő felszólaló Jacqueline Coterill asszony, brit polgár, régóta Spanyolországban lakik, és benyújtott egy petíciót, és pedig az uniós polgárok szabad mozgásról szóló jogával kapcsolatban. 10 perce van, hogy előadja a petícióját. Good afternoon. I'd like to thank the... Szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy meghívott ma, hogy itt az Európai Parlament előtt szóljak az európai jogok sárba tiprásáról. Brit vagyok, és Spanyolországban élek 23 éve, hiszen európaiként ezt megtehetem. Élhetek, lakhatok Spanyolországban, és örültem, hogy az európai választásokon részt vehetek európai állampolgárként. És pillanatnyilag Alicante tartományban, egy városban vagyok a polgármester. Én angol nyelvű tanácsadó vagyok, és feladatom az, hogy informáljam és motiváljam az európai lakosokat a saját városukban, hogy hogyan szavazzanak helyi és európai választásokon. Amikor az európaiak Spanyolországban vannak az európai választás alatt, akkor szomorúan alacsony a választásokon való részvételük. A parszenti tapasztalataim azt mutatják, hogy a helyi politikában való integrációm segít abban, hogy jobban hozzáférhessenek a jogaikhoz az ott lakó nem spanyol állampolgárok. Sajnos az elmúlt 8 évben, miután 15 éve nem élek Nagy-Britanniában, elvesztettem azt a jogot, hogy a brit választásokon részt vehessek. Tehát ez a 15 éves szabály nagyon sok brit állampolgárt érint, akik nem Nagy-Britanniában laknak. Kávét kérek. Ez egy demokratikus jog, és ellentmond az európai jognak. A petíciós bizottsághoz írtunk, az emberi jogi bírósághoz elmentünk, és az Engedjenek szavazni nevű kezdeményezést is elindítottuk. A tagállamoknak különféle szabályzásai vannak ebben a tekintetben, hogy mennyi ideig élhetnek külföldön, míg elvesztik otthoni szavazási jogukat. A három felnőtt lányom is aláírta a petíciót, és egy másik tagállamban élnek, családjukkal együtt, és nem vehetnek már részt a brit választásokon. Sehol sem szavazhatnak a helyi választásokon. Sem otthon, sem ahol laknak. Tehát úgy tudjuk, hogy az Európai Unió toleráns. Nem toleráns, nem befogadó, kizárja, kirak, kirekeszti ezeket az embereket. Európaiak nem szólhatnak bele a politikai döntéshozatalba. Nem szólhatnak bele azokba a folyamatokba, amelyek a jövőjüket is meghatározhatják. Ezeknek az embereknek mindenképpen szavazójogot kell adni, főleg most, amikor olyan nagy a fiatalok közötti munkanélküliség. Ezek a fiatalok félnek a jövőtől. A bizottság elismerte, hogy ez a helyzet eh, fenntarthatatlan a 2010-es jelentésében, és már konzultációkat is kezdett. Számos eh, európai parlamenti képviselő támogatja az ügyünket. Örülök, hogy eh, a régi bizottságát, a Gémesi úr itt volt, és köszönöm szavait. De most nem elfogadható, hogy ebben a helyzetben európaiak ne vehessenek részt nemzeti választásokon. A diszkriminatórikus jellegű időbeli korlátozásokat meg kell szüntetni. Az emberek kapják vissza gazdasági, kulturális és politikai jogaikat a saját születés szerinti országokban is. Tehát, ha én akarok szavazni Nagy-Britanniában, akkor miért nem szavazhatok? Azonban, mint az én családom is, nagyon sokan fenntartják britségüket, annak ellenére, hogy nagyon mély gyökereket eresztettek az új hazájukba. De Spanyolországban nem csak élünk, dolgozunk, adót fizetünk, hanem integrálódtunk egy közösségbe, és a regionális és helyi nemzeti kormányzatok döntéseit is elfogadjuk. Helyi önkormányzati dolgozóként az én feladatom az, hogy átültessem a gyakorlatba azokat a döntéseket, amelyeket a döntéshozók hoznak. Volt egy közmegkérdezés 2012-ben, erről már szó volt, és a megkérdezettek 72%-a pedig azt mondta, hogy jogos lenne abban az országban szavazni, a parlamenti választásokon, ahol élnek, és 62% azt mondta, hogy igazságtalan elveszíteni az otthoni szavazati jogot. Tehát, mielőtt idejöttem, kaptam egy e-mailt a saját régium lakosaitól, és támogatásukról biztosítottak. A legidősebb lányamnak el kellett szenvedni, hogy két spanyol parlamenti választásokon nem vehetett részt. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan éreznek vele együtt. A szabad mozgáshoz való jog nagyon sok látható jogot eredményezett. Ez úgy van, mint a egészségügyi ellátás átvihetősége, a nyugdíjak átvihetősége, és még nagyon sok ilyen szociális előny van. Éppen ezért nem értjük, hogy ezt a szavazási jogot miért nem lehet a saját európai polgároknak megadni. Azt javasolták, hogy vegyük fel a spanyol állampolgárságot, ha ott akarunk szavazni. Én ezt elutasítom. Európai polgárok vagyunk, és nem akarjuk feladni a nemzetiségünket azért, mert egy másik országban tartósan lakunk. Ott hozzájárulunk a társadalomhoz, adót fizetünk, és részt veszünk az ország alakításában. Jó lenne, hogyha az ilyen fajta emberek legalább választhatnának. Tehát valamelyik országban hagy szavazzanak. Tehát vagy szüntessék meg ezt az időbeli korlátozást otthon, vagy engedjék meg nekik, hogy ott szavazzanak, ahol a lakóhelyük van. Az európai választásokon megvan ez a lehetőség. A Spanyolországban lakó nem spanyol állampolgároknak regiszterbe kell vetetniük magukat, hogy Spanyolországban vehessenek részt az európai választásokon. Aki ezt nem teszi meg, az például elmehet haza Nagy-Britanniába és szavazhat ott. Európai polgárként, aki élvezi a szabad mozgás előnyeit, érdekelt vagyok abban, hogy, európai, hogy az európai projekt sikeres legyen. Britként Spanyolországban lakom. Spanyolországban is azt tapasztalom, hogy az emberek valahol eltávolodnak a politikától, és az összes választástól távol tartják magukat. Létfontosság az Európai Unió legitimációja szempontjából, hogy az emberek elmenjenek és részt vegyenek a választáson, és így részt vegyenek az európai parlamenti képviselők megválasztásában. Az intézményeknek pedig hallgatniuk kell a polgárokra, és meg kell tenni amit megtehetnek értük. Így a petíciós bizottság alapvető fontosága munkát végez, hiszen nagyon lényeges az, hogy a sok európai, akit igazságtalanságért be tudjon nyújtani egy kérvényt, mint az enyém. Remélem, hogy az uniós polgárság évében az ilyen fajta petíciók eljutnak a döntéshozók füléhez, az Európai Bizottság és a Parlament megmutatta, hogy hallgat ránk, és elismerte, hogy eh, abszurd ez a helyzet Európában. És eh, azonban most rajtuk a sor, hogy az engedjetek szavazni mozgalom valami konkrét eredményt is elérjen. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Kadril asszonynak ironikus is volt egy időben, ahogy beszélt ezekről a kérdésekről, mint brit polgár, ugye, Spanyolországban él, és nem szavazhat az Egyesült Királyságban. Köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyon élénk beszámolót. Következik Katrin Keszegyán asszony, aki a Párizsi Európai Kollégium, a European College igazság, igazgató helyettese. A Pantheon Assas Párizs 2-es egyetemen is tanít, és európai jogot, joggal foglalkozik leginkább. 10 percet kap Keszedzsián asszony a beszámolójára. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek önökkel ma délután. Szeretnék két információt átadni önöknek. Az egyik egy kis véleménykutatással kapcsolatos, nincs statisztikai értéke. Ezt a véleménykutatást a saját egyetemi hallgatóimmal folytattam le, mielőtt eljöttem erre a meghallgatásra, és az egyetemi hallgatók azt mondták, hogy ha igazából azt szeretnénk, hogy az európai polgárságnak formát adjunk, már pedig ők mind európai polgároknak tekintik magukat, tehát hogyha egy formát akarunk adni mindennek, akkor le kell egyszerűsíteni a folyamatokat, informálni kell, és nevelni kell, oktatni, nevelni kell. Ugye mi itt a kommunikáció szót hallottunk, hallottuk már, de a francia nyelven a kommunikáció semmit sem jelent. Az a blabla, amikor mondunk valamit, de ez nem jelent semmit. Tehát inkább konkrét módon kell meghatározni ezt is. Egy kis anekdotával szeretnék élni az egyetemen tanítottam, egy nagy amfiteátrumban, az akkor, amikor az európai alkotmányjal kapcsolatosan javaslatok hangzottak el. És az a hallgatóimnak azt mondtam, hogy még nem fogadták el az alkotmányt, de már benne van a programban. Önök szerezzék meg a szövegét, és ez már a programban benne van. És az első nap ö, elmentem a 300 oldalas szöveggel, amit én az internetről töltöttem le, és ez volt az egyedüli ö, francia ö, nyelvű szöveg, ö, ami még igazából tervezett volt csak, és a kommunista párt azt a javaslatot tette, hogy ne szavazzák meg ezt az alkotmányt. Én azt mondtam a az egyetemi hallgatóimnak, hogy azt csinálnak, amit akarnak, megvehették pénzért ezt a dokumentumot. Igazából ez a kommunista párt kiadványa volt, és jó magam is ezen dolgoztam, mert most nem értem el. Ez volt a, a népszavazással kapcsolatos tervezet, és csak egy héttel a népszavazás előtt kaptuk meg a végleges szöveget. Ez nem komoly, nem lehet így előkészíteni a polgárokat egy fontos szavazásra, hogyha csak egy héttel előtte kapják meg a szöveget. Mert ez egy nagyon bonyolult, nagyon nehezen érthető szöveg volt. Én egy évet töltöttem el a hallgatóimmal a szöveg értelmezésen. Most egy, egy polgár, aki nem képzett, erre nem fogja megérteni ezt a szöveget. A második megjegyzésem egy javaslat. Lehet, hogy nagyon triviálisnak tűnik az önök számára, de ez kapcsolódik mindahhoz, amit már ma délelőtt is elmondtak, és amit az én hallgatóim is elmondtak nekem. Ez a javaslat pedig az az lenne, hogy az összes 27 európai tagállamban, amikor e, szavazati, e, e, eléri a szavazati kort az adott ifjú, megkapja azonnal a szavazási könyvecskéjét. Ez egy csodálatos dolog, amit itt a kezemben tartok, de a szavazással kapcsolatosan nem tartalmaz semmiféle információt. Tehát egy ilyen könyvecskét kellene elkészíteni, konkrét információkkal arról, hogy mit is jelentenek az európai választások. Mert ugye ezt most mi sajnálhatjuk, hogy minden választás alkalmával egyre kevesebben mennek el, ugye itt sírunk ezen, de semmiféle konkrét javaslatot nem hallottam még. Na most mit vehetünk be ebbe az európai szavazási könyvecskébe? Természetesen ez egy UBS kulcs is lehet, tehát nem feltétlenül papír alapú, hanem az interneten is alkalmazza, vagy komputeren is alkalmazhatja az adott fiatal, aki élni szeretne a szavazati jogával. No, az első dolog, és ez már önmagában probléma, az az, hogy világosan, konkrét módon mondjuk el, hogy mik is milyenek, mik az európai pártok, hogy mi a különbség egy európai párt és egy nemzeti párt között. Mert ugye, hogyha egy adott országban szavaznak, akkor többé-kevésbé tudják, hogy milyen pártra szavaznak, de az európai pártokkal kapcsolatosan nincs ö, információk. Tehát a nemzeti és az európai pártok közötti kapcsolatot is el kell magyarázni. Továbbá sokkal több konkrét információra van szükség az Európai Parlament kompetenciáját illetően. A parlament ettől szenved, akkor, amikor megalapították az alapító atyák a parlamentet, a parlamentnek nem volt szinte semmiféle hatalma tehát még vannak olyan emberek most is, akik azt gondolják, hogy az Európai Parlamentnek semmiféle súlya, hatalma nincs. Ez egy történelmi hagyomány. Nagyon sokszor ugye azt tudják csak, és azt mondják a polgárok, hogy hát a parlamentben megszavazzák a jogszabályokat, de ez túlságosan is absztrakt, konkrét esetekre van szükség. Harmadsorban én azt hiszem, hogy ebben a kis szavazati, szavazási könyvecskében információkra van szükség az összehasonlító jog területén. Tehát, hogy tudják a fiatalok, hogy a különböző tagállamokban, a 27-ben hogyan is működik hogyan folyik a szavazás. Persze nem lehet részletesen, de három-négy oldalban rövid információkat lehetne adni arról, hogy a különböző tagállamokban hogyan is folynak le a választások. Én jó magam, aki úgy gondolom, hogy jól informált vagyok, sok esetben én se tudom, hogy például Dániában, Spanyolországban vagy az Egyesült Királyságban hogyan is folynak le a választások. Nem tudom. A negyedik információ, vagy a negyedik megjegyzés, az, hogy az USB eszközökön, ugye például az adott fiatal beírhatná a tartózkodási helyét is, valamint az európai parlamenti képviselője nevét, hogy azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulnia. Persze ez meg lehet majd a különböző konkrét példákat találni, de az adott személy a kompjúterén megtalálhassa ezeket az adatokat. Végül pedig az utolsó információ, vagy egy gondolat, még sok más gondolat is lehetséges. Tehát most úgy gondolom, hogy tudnia kell a polgárnak, hogy mit is jelent szavazni az Európai Parlamentre, részt venni a választásokon, feladatokat is adni kell a polgároknak, azt hiszem, már valaki ezt éppen mondta is, hogy a, nem egy kívánságlista, egy shopping list, ugye, az Európai Parlament, hogy azt gondolják az emberek, hogy vannak jogaik, de nincs kötelességük. Nem, ez egy nagy felelősség, hogy mindenki tudja azt, hogy hogyan is működik a mi uniónk. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, hogyha, hogyha leegyszerűsíthettem, amit elmondott, tehát egyszerűsíteni kell, informálni kell, nevelni kell, oktatni kell arról, hogy hogyan is folynak a választások a tagállamokban. Köszönöm szépen Keszedzsián asszonynak, most pedig a következő vendégünk Robánó Szubiotó következik, aki ügyvéd a eh, Angliában, Walesben, ezen kívül Szovjetó úr szintén ügyvéd a londoni ügyvédi kamaránál. A mm, legutóbbi alkalommal hat órát beszéltem a témáról. Miért is vagyok én most itt? Én egy James Preston nevű egy Egyesült Királyság beli brit állampolgárt képviselek, aki Spanyolországban él, és ő is elvesztette a szavazati jogát az Egyesült Királyságban. De hogyha mondjuk Brüsszelig jön el valaki az Egyesült Királyságból, már akkor elveszti a szavazati jogát. A nagyon érdekes részlet az, hogy azok a brit állampolgárok, akik az állandó képviseleten dolgoznak Brüsszelben, ők még mindig szavazhatnak. Ők nem vesztették el a szavazati jogukat. Hát ez csak egy ilyen kis részletkérdés, nem meg akartam említeni. Na most, mi történt az utóbbi 15 évben? Például tudományos szinten van valami előrelépés? Nem. Itt minden önkéntes. Ugye a, ami 1985-ös jogszabályt illeti, még mindig ez van érvényben, és aztán öt év után próbálták eh, újra tárgyalni, aztán eh, jöttek a konzervatívok, eh, szintén foglalkoztak a témával, de semmiféle tudományos alapja nincs mindennek. Tehát a mm, brit állampolgár, hogy képviselek, Preston úr eljött hozzám, és felkért arra, hogy az ügyét képviseljen. A, azt láttam, 19, hogy 1976 óta az emberjogi bíróság azt mondja ki, hogy jogsérelmet követnek el azok az állampolgárok, akik nem mondanak le az állampolgárságukról a saját országukban, és éppen ezért nem is szavazhatnak. Annak ellenére, hogy ugye visszamennek, mondjuk ha el is jönnek Brüsszelbe egy hétvégére, visszamennek a ö, saját országukba, és ennek ellenére elvesztik a szavazati jogukat. Tehát itt az emberi jogok megsértéséről van szó, és éppen ezért kell beszélnünk a szavazati jogokról. Na most mit lehet tenni? Mik lesznek a következő lépések? Ahogy a egyetemi hallgatók és mások is tudják, van egy alapjog, márpedig a szabad mozgás ez egy alapjog. De ez nem, ez nem jelenti az, hogy nem ö, élhetnek szankcióval azok ellen, akik szabadon mozognak. Ebben az esetben mi a szankció? Az, hogy elvesztik a szavazati jogukat. Van, aki azt mondja, jó, persze, a szabadati jog nem is olyan nagy, nagyon fontos, no, hát ha elveszítem, nem is olyan nagy ügy ez, de hát ezek a, az EU törvénykezésében alapjogot jelentenek. Nem lehet elképzelni korlátozásokat, szankciókat, akkor, amikor a szabad mozgást érinti. A szabad mozgás benne van a szerződésben, ott van a 42-es cikk, aztán ott van az irányelv, amely vonatkozik minden uniós polgára. Tehát az, érv, az érvelés nagyon egyszerű. Itt van egy szankció, de nincs de minima kivétel, és a kormánynak Éppen ezért indokolnia kell az adott szankciót. Mit kell bizonyítani, indokolni? Arról azt kell bebizonyítania, hogy legitim akadályról van szó, ha figyelembe vesszük ezt a folyamatot, akkor azt látjuk, hogy ha megnézzük az Európai Unió egyik fő célkitűzését, nevezetesen, hogy hoz, közelebb hozza egymáshoz a polgárokat, és ha egy polgár elmegy egy másik országba, akkor nem lehet a jogait korlátozni. Ez egy botrány, ez egy teljes botrány, és erről senki soha nem beszél. Ez egy botrány. Feltételezzük azt, hogy van egy legitim akadály, tehát ugye azt mondja a kormány, hogy ha valaki elhagyja az adott országot, akkor már nem annyira tud foglalkozni egy másik országban az eredeti ország ügyeivel, és a 1976-ban kimondta az európai jogok bírósága, hogy vannak olyan kommunikációk, amik nem igazán megfelelőek, a, egy másik országban a polgár nem tud megfelelően foglalkozni az országa ügyeivel. Jó, hát ez is egy válasz. Létre ö, hozták ezt a rendszert, na most mi van az arányossággal? Ez egy olyan elv, amely szerint azok a polgárok, akik ugye valamilyen módon csatlakoznak az Egyesült Királysághoz, azok szavazhatnak. Tehát csak azok, akiknek van valamilyen kapcsolata a, a, az országgal. Tehát miért van ez így? Egy brit állampolgár élhet Brüsszelben, és elmehetne szavazni a brit nagykövetségre, vagy az állandó képviseletre. A szavazati jog nem egy passzív jog, ez egy aktív jog. Az embereknek regisztrálni kell magukat, fel kell venni magukkal, fel, vetetni magukat a listára, és aki akar, annak meg kell adni azt a jogot, hogy szavazhasson. Tehát itt nem passzív, hanem aktív jogról van szó. Kellene, hogy legyen egy természetes szűrő, hát ha valaki nem akar szavazni, vagy elveszi a ö, jogát, ez egy más dolog, de ha valaki szavazni akar, akkor meg kell adni neki ezt a jogot. Az Egyesült Királyság ö, jogszabálya elveszi a jogot azoktól, akik szeretnének szavazni. Tehát az érvelés nagyon könnyű. Megértették az én ezt az ügyet a brit bírák is. Ugye Luxemburgban a bíróság eh, tárgyalta az ügyet, ugyanis ez egy nagyon fontos jogi kérdés volt. A bíróság előtt elvesztettük a, a pert a felléleviteli bíróság előtt is, és most eh, várjuk a választ, hogyha az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága nem adja meg a megfelelő határozatot, akkor tovább megyünk. Végül pedig van egy szinte hihetetlen dolog. Minden, minden szakaszban az eljárás során akadályokba ütköztünk. Ugye ismerni kell a, a brit bírósági eljárást, de még azt a jogot sem kaptuk meg, hogy jogorvoslattal élhessünk. Egy bíró arról döntött, hogy teljesen félreértve az egész ügyet, ő azt mondta, hogy egy brit állampolgárnak a brit választásokon van joga szavazni. Máshol nincs. És mm, megfosztják szavazati jogától, hogyha elhagyja Nagy-Britániát. De aztán volt egy, egy bíró, az egyik legjobb bíró, aki megengedte számunkra a jogorvoslatot, de elvesztettük itt is a, a kérelmet, úgyhogy felebezhettünk, a felebb viteli bírósághoz fordultunk, volt egy meghallgatás, ott azt is elvesztettük, a legfelsőbb bíróság nem fogadott, fogadta az ügyünket, úgyhogy most a legfelsőbb bíróság feleviteli szintjén vagyunk, és várjuk a határozatot. Nagyon érdekelt mindaz, amit elmondott, mert úgy gondolom, hogy hogy itt emberi jogokról van szó. Már 40 éve ugyanaz ismétli a brit jog. Sajnos a bírák ez. egy politikai dolognak tartják. Az Európai Bizottságnak is volt olyan megnyilvánulása, hogy mindez nem az európai joghoz tartozik. Én bátorítanám az európai intézményeket azonban a témát illetően, hogy álljanak elő javaslatokkal. Hát ez nem egységes. Én brit állampolgár vagyok, és, és igazából még szinte soha nem szavaztam, vagyis hát a legelején, mikor 18 éves voltam, még akkor egyszer. Tehát én magam is terméke vagyok annak a generációnak, amelyről beszélt, tehát aki elmegy Spanyolországba lakni, aztán Brüsszelbe jön, és így tovább. Köszönöm szépen! Köszönöm! Szubjottó úr. Úgy tűnik, hogy nagyon bonyolult dologról van szó, és az európai intézményeknek eh, mindenképpen kell valamilyen javaslatot tenniük. Most pedig átadnám a szót Kiára Adamónak, az Európai Bizottság jogérvényülési igaz, főigazgatósa képviselője, az uniós polgársági szabad mozgás osztálynak osztályvezetője. 5 perc. Chair, um, as a last speaker... Köszönöm. Utolsó felszólalóként nagyon nagy kihívásra szembesülök, hiszen itt a leglényegesebb dolgokat már talán hallották, azonban megpróbálom majd vázolni, hogy a bizottságnak mi a szerepe itt most. Ahogy Mazzoni asszony mondta, az üdvözlő beszédében, A parlament szerepéről van szó, és a állampolgárok politikai szerepvállalásáról. Szóltunk az uniós polgársági szerepvállalásról, kezdeményezésről, most pedig eh, szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog a megfelelő participáció érdekében. Tehát minden polgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy részt vehessen a döntéshozatalásban. A bizottság is hozzájárult a vitához, hiszen 2010-ben megírta az uniós, polgárásról, uniós polgárságról szóló jelentést. Ebben konkrét javaslatok is vannak a felmérés mellett. Olvashatunk róla, hogy milyen problémákkal szembesülnek szinte minden nap az uniós polgárok. Itt három fő elemet szeretnék említeni. A polgárok informálása, azt hiszem, hogy ez volt a kulcs szó eddig, a szerződés végrehajtása, a harmadik pedig a jogalkotás és a kulcs szereplők motivációja, hogy elérjék a polgárok informálását. Kezdjük az informálással. A meghallgatással együtt az új Euróbarométer is publikálásra került, és nagyon örülünk ennek, hiszen ez egy fontos eszköz, hogy reagáljunk arra, hogy a polgárok hogyan látják Európát. Ma délelőtt szó volt arról, hogy a polgárok csak egy harmada informált, hogy milyen jogai vannak. Jó hír, hogy kétharmaduk 80% százalék tudja mi az, hogy uniós polgárság, és tudja, hogy joga van szavazni helyi és európai választásokon. Egy másik tagállamban is. Ez pozitív. Másrészt azt is észrevettük, hogy emellett a választásokon való részvétel, a helyi és az európai választásokon való részvétel még nem eléggé motivált, tehát nem mennek el sokan. Természetesen a bizottság támogatja az informálást a közoktatáson belül, vannak Európai Uniós polgári programok, vannak különféle projektek, az uniós polgárság éve lett pedig 2013. Hogyha visszatekintek 2010-re, megfelelő döntés volt, megfelelő elképzelés volt, most 2013-ban vagyunk, és nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk a polgárokba, hogy milyen jogaik vannak. De nagyon fontos az, hogy meg is hallgassuk a polgárok jó elképzeléseit. Ennek érdekében egy közkonzultációt tartottunk, társadalmi vitát, és kiértékeltük az uniós polgárságról szóló jelentést. Itt a bizottságnak van lehetősége, de mindenkinek meg kell ragadni ezt a lehetőséget, hogy jelenje meg a helyi szinten. Tehát Redding biztos asszony és a többi biztos is elmegy városházákra, hogy ott találkozon a polgárokkal, és hogy hallja hogy mi a mondandójuk. Az uniós polgárságról, de Európáról. Hogyan látják Európát a jövőben? Becker úr említette, hogy a végrehajtás is nagyon fontos. Hát az egyik kulcs. És itt a bizottság a szerződés őre. Mi felügyeljük a végrehajtást. Tehát, hogy rendben van-e az, hogy más tagállamban megy szavazni az uniós polgár. Itt egy nagyon erős végrehajtási akció indult, megfigyeltük a tagállamokba, hogy hogyan zajlik például a regisztráció. Néhány tagállam bevezette a rezidens kritériumot, mielőtt megengedte szavazni a más uniós állampolgárát. Nemzeti személyigazolványt kértek, azzal lehetett szavazni, vagy pedig egy választási tanúsítványt adtak. Ezek kis lépések, de azt mutatják, hogy konkrétan sikerül végrehajtani ezt a politikát. És így az érintett tagállam jó akaratot mutat, hogy végrehajtsa ezt. Az intenzív végrehajtás ellenőrzése mellett észrevettük, hogy bizonyos tagállamokban más unió ország tagállamai nem vehettek részt politikai pártokban, nem alapíthattak politikai pártokat. Tehát itt az Európai Parlament a politikai kifejezés temploma. Tehát lehetővé kell tenni, hogy minden uniós polgár csatlakozhasson politikai pártokhoz minden uniós országban, és alapíthassanak pártokat. És erről konzultálni fogunk. Harmadsorban cselekvés. A bizottság javasolja a jogalkotást, amikor szükséges. Tavaly a tanács elfogadott egy egyszerűsített eljárásról szóló dokumentumot az európai parlamenti választások tekintetében, és reméljük, hogy ez majd bátorítja a részvételt. A friss Euróbarométer azt mondta, hogy tízből nyolcan elmennének szavazni, hogyha több információja lenne a jelöltek programjairól, a pártok programjairól. Ez összekapcsolja az előadásomat a többiekével, és üdvözlöm azt a szándékot, hogy EU kampányokat tartsanak az adott tagállamokban az európai szavazások előtt. Azonban soha nem leszünk sikeresek, hogyha a tagállamok nem segítenek, hogyha a nemzeti pártok nem segítenek, és nem segítenek a helyi szervek. Tehát ez volt a többi felszólaló beszédéből is kihalható. Gémesi úr is szólt a helyi szervek fontosságáról. Igen, 15 napja fogadtunk el egy fontos véleményt, témája pedig a politikai participáció volt. Tehát szerintem nagyon jó elképzelések vannak benne. Végezetül pedig itt a jogsértés, jogfosztás. Nem kell nagyon aggódni, hiszen valószínűleg az Európai Bíróság megfelelő ítéletet hoz európai szinten. Nagy nyomás alatt vagyunk különféle választ, választókerületek részéről. A bizottság mindig azt mondta, hogy ez a gyakorlati szervezés a tagállam felelőssége. Azonban mi azt is mondjuk, hogyha polgárok nem vehetnek részt egy tagállam kormányának megválasztásában, akkor ők nem vehetnek teljes demokratikus módon részt az Európai Unió életében. És ez beleütközik a szabad mozgásról szóló jogba. Igen, úgy tűnik, hogy lassan elmegy az időnk, akkor most az időt illetve a szót átadnám Gerald Hafnernek, aki a Júri Bizottság részéről beszél, és póttagja a Peti Bizottságnak, és az uniós polgárságról szóló kezdeményezés atya volt, és nagyon aktív különféle NGO-kban, amelyek szorgalmazzák a polgárok politikai döntéshozatalában történő részvételét. Öt perce van a prezentációjára. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is üdvözlöm mindazokat, akik részt vesznek ezen a meghallgatáson. Mivel én vagyok az utolsó most, megpróbálnék egy tágabb megközelítést választani. Akkor kerül sor erre a meghallgatásra, amikor Európa részben felfordulásban van. A polgárok tüntetnek, és ennek része az is, hogy úgy érzik, hogy túlságosan kevés beleszólni valójuk van az európai politikában. Uh, angolul kezdtem, de szeretném németül fog folytatni, hogyha lehet. Könnyebb számomra. És árnyaltabban tudom mégiscsak kifejezni magam, hiszen a kiváló tolmácsaink nagyszerűen ültetik majd át ezt. Um den Stand der Demokratie in Europa aggaszt a demokrácia állapota Európában. És az aggájaimat az is neveli, hogy itt a az intézményközi kérdésekkel vagyunk elfoglalva. És túlságosan kevésbé vesszük észre, hogy hogyan néz ez ki kívülről. Hogyha kívülről tekintünk magunkra, akkor azt látjuk, hogy egyre több kérdés nem nemzeti szinten, hanem európai szinten dől el. Azonban a polgárok nem érzik azt, hogy európai szinten is befolyásolhatják úgy a döntéseket, ahogy szeretnék. És ez pedig kiábrándítja őket a politikából. Szerintem több szinten is megfigyelhető ez a jelenség. Ide tartozik például az az elem, amely az európai választási joggal függ össze. Tehát, amit itt már többször vázoltak, hogy vannak európai polgárok, akiket jogsértés ér, mert még rozsdás, elavult választási rendszerek fogjai. Egy európai polgárnak Európában legyen választójoga. Minden polgárnak legyen meg a lehetősége, hogy élhessen választási jogával. Másodszorban, hogyha választójogról beszélünk, akkor hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a polgárok közvetlenül tudják befolyásolni a politikát. Éppen ezért az Európai Parlamentben egy állásfoglalást szeretnénk elfogadni, melynek célja az, hogy az Európai Parlamentből induljanak versenybe a bizottság elnökének a helyéért, és akkor így nem zsákba macska lesz a bizottság elnöke. Tehát nem rángatnak valakit elő a kamrából, akit senki nem ismert korábban, hanem legyen a polgárok döntésének eredménye az, hogy ki a Európai Bizottság elnöke. Tehát válasszák meg az Európai Parlamentből. Ez pedig a polgárok beleszólását és az európai politikát összekötni egymással. Itt az árnyék előadó szerepét is játszottam, és az európai politikai pártok statútumára, alapszabályára utalnék. Alapvető döntésről van szó, hiszen használhatjuk ezt igazából a konkurencia elleni védelemre is. Hogyha azt mondjuk, hogy csak olyan pártok indulhatnak, amelyek az Európai Parlamentben, vagy sok nemzeti parlamentben már jelen vannak, akkor így a múlt sikerét hosszabbítjuk meg, de megnehezítjük az új, frissen keletkezett pártok helyzetét. A polgáraink akarata, hogy ezek a pártok létrejöttek, és hogy ezek a pártok bekerülhetnek népképviseleti szervekbe. Tehát itt ne legyenek túl magasak az akadályok. Azonban egyidejűleg gondoskodjunk arról is, és éppen erről szól a vita a szakbizottságokban, hogy az európai politikai pártok, hogyha ilyen státuszt akarnak, belső demokratikus szabályokat kövessenek. Tehát nem lehet, ne legyen olyan, hogy ennek a parlamentnek a tagjai úgy lesznek a parlament tagjai, hogy a polgárok nem választják meg őket. És nem egy demokratikusan megválasztott párt listán szerepelnek. Például, hogyha mondjuk a pártelnöknek tetszik, hogy na ez a hölgy vagy úr kerüljön be az Európai Parlamentbe, akkor oda küldi. Nem megválasztott emberek jöjjenek az Európai Parlamentbe. Tehát csak is választott, demokratikusan, kinevezett és demokratikusan megválasztott képviselők jöjjenek. És senki ne legyen ennek a háznak a tagja, akit nem a párt és nem a polgárok választottak meg erre a tisztségre. Hiszen ez aláásná az európai demokrácia hírnevét. A másik az európai polgári kezdeményezés. Itt elég sokat elérhettünk. A parlament is sok mindent elért, csökkentettük a határokat. Emlékeznek, hogy 300 ezer aláírást akart, és nagyon sok mindent elértünk. És hogy hány tagállam, hét tagállamból legyen. De meg látjuk, hogy nagyon sok bürokratikus akadály van. Azt is látjuk, hogy egy háromnegyed év alatt nem sikerült az online gyűjtési rendszert beindítani, mert egyszerűen nem volt elég pénz, nem volt elég emberi erőforrás. Itt a polgárokról volt szó, és ezeket mindig mostohán intézik el. Mi itt a parlamentben, és főleg a petíciós bizottság megkapjuk azt a lehetőséget, hogyha itt megérkezik hozzánk az első állampolgári kezdeményezés, akkor legyen parlamenti meghallgatás, ne csak egy bizottsági levél. És a petíciós bizottság áll a legközelebb a polgárokhoz. A mi felelősségünk, hogy sikerül -e ez. Hogyha még egy utolsó dolgot megállapítatok, akkor az a következő. A jelen helyzetben nagyon sokat várunk a polgároktól, északon, délen, keleten, nyugaton és pedig úgy, hogy fönt technokrata módon szabályozzuk le az életüket. El fog jönni ez az idő, hogy a polgárok felismerik, hogy alapvetően befolyásolhatják az európai döntéshozatalt. Én azt javasolnám, hogy a következő választások után állítsunk össze egy konventet, amely a stabilitásról, szolidaritásról beszél majd, a gazdasági, fiskális politikai lépésekről. Azonban az európai participáció, az európai részvétel jelentőségéről is. Az alkotmányos szerződésben egy egész fejezetet szántak a részvételnek, és akkor nagyon kevés maradt, tehát ezt a fejezetet töltsük meg tartalommal. Legyen erősebb a részvételi közvetlen demokrácia, ez pedig erősíti Európát. Végezetül pedig bátran, demokratikusan átadjuk a szót a polgároknak, hogy döntsenek ők erről az új európai szabályról. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Hafner, for your valuable... Köszönöm szépen, Hafner úr, a nagyon értékes hozzászólás. Most pedig az Európai Parlament tagjai következnek, aztán a részvevők. Hogyha lesz időnk, azt kérem, hogy két percre korlátozzuk a felszólalási időt. Várjuk a javaslatokat, gondolatokat, ötleteket. Van, aki már szót kért. Először Kolaszka Bobibska asszony következik, aztán Andrew Duff következik. Köszönöm szépen. Ahogy hallottuk, nagyon fontos informálni a polgárokat arról, hogy hogyan is működik a parlament. Azt hiszem, hogy minden panelista válaszolhatna arra a kérdésre, hogy hogyan lehet felhasználni az információs irodákat. Ugyanis itt van egy teljes információs hálózat a különböző országokban, tehát a, ők informálhatnák a polgárokat arról, hogy hogyan is működik a parlament, hogy elmondják a kívánságaikat, hogy elmondják azt, hogyan lehetne dinamikusabbá tenni a tevékenységeiket. Várjuk a polgároktól még ebben az évben a az európai választások előtt. Tehát hogyan is lehet felhasználni a különböző létező intézményeket, hogyan is működnek ezek. Köszönöm szépen. Persze vannak más dolgok is. Én úgy gondolom, hogy olyan esetek, mint az akta ügy, azt is mutatják a polgárok felé, hogy a parlament szerepe fontosabb lehet, mint a brosúrák szerepe. Elnök asszony, köszönöm szépen. Andrew Duff úr, kettő percet kap mindössze. Én jelentéstevő vagyok a parlament részéről a szavazati reform témájában, de ha megengedik, akkor én egy kicsit hosszabban fogom elmagyarázni a jogi és politikai problémákat e témát illetően. Nevezetesen hogyan is lehetne modernizálni az intézményeket. Ahogy önök is tudják, megpróbáltuk, én jó magam személyesen is megpróbáltam, és az AFET és az Alkotmányos Bizottság is megpróbálta az Európai Parlament 25 tagját nemzeti listáról megválasztani, volt egy javaslat, hogy az európai politikai pártokat rávegyük arra, hogy kampányoljanak. Sajnos a parlamenti szellem ellenezte mindezt, és az Európai Szocialista Párt akinek még itt, mindig itt van a képviselője, valamint a, az Európai Néppárt képviselője, aki már nincs a teremben. Tehát ők ellenezték a, az Európai Parlament szav, szavazással kapcsolatos reformjait. éppen ezért, tehát egy belső ellenállás volt a reformok irányában. Másodszorban, ami a szavazati jogfosztást illeti. Tehát a külföldön, más országban élők szavazati jogát, ugye erről több előadó is tett említést és emelt panaszt, a, az lenne jó, hogyha a parlament kezdeményezne egy olyan jelentést, amely a szerződés 25. cikkének értelmében kiszélesítené az európai polgárok javait, jogait, pardon, valamint figyelembe venni a 22-es cikkét is az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, koordinálni kellene ezeket a válaszokat a felmerülő problémákra. Annak érdekében, hogy senkit ne lehessen megfosztani a szavazati jogától egy nemzeti parlamenti választás során. Mindenképpen ragaszkodni kell ehhez, mert az Európai Unió az ECHR-hez szeretne csatlakozni, beadta a kérelmet. Éppen ezért a polgároknak szabadon ki kell tudni fejezni magukat, és hogyha csatlakozunk az ECHR-hez, akkor az Európai Bíróság szerepe is változik, és úgy gondolom, hogy össze lehetne vonni bizonyos területeket, a szabad mozgás kapcsolatosan új feladatok is felmerülnek majd a polgárok számára az Unióban. Van valamennyi remény, hogy nyomás gyakorolva a reformokat majd meg lehet valósítani, ugyanis itt hatalmas hiányosságok vannak. És nem jó képet mutatunk ezáltal kifelé. Mindenképpen javítani kell ezen a helyzeten. hogy a nemzeti demokráciák gyümölcsözőbbé legyenek, gyümölcsözőbbek legyenek. Sógor Csaba úr. Köszönöm szépen. Sajnos López úr már nincs a teremben. Itt nem csak arról van szó, hogy választási év lesz, hanem az öt éves mandátumról is szó van a, az emberek, akikkel én találkozom. Mindig azt kérd, mindig helyi kérdésekkel kapcsolatosan tesznek fel kérdéseket vannak igazi európai kérdések is. És ma reggel feltettem a kérdésemet, ugyanazt a választ kapom mindig a bizottságtól, a parlamenttől, azt mondják, hogy ez egy nemzeti parlamenti kérdés, az emberek elvesztik az állampolgásokat, vagy diszkriminációk áldozata, nem kapják vissza a jó tulajdonukat, mert például a nagyapjuk háborús bűnös volt, most egy új államban élnek. Tehát mindig ugyanazokat a válaszokat kapjuk. De ma délután elhangzott az, hogy az Európai Parlamentnek van egyfajta hatásköre, kompetenciája itt nem csak a, egy gazdasági unióról van szó. Miért nem lehet elképzelni például jogszabálytervezetet, állásfoglalást, mint a roma témában? Ugye, folytathatnám ezekkel a problémákkal, a helyi, helyi problémák a valódi európai problémák, nem a, a, a távol eső problémák, amelyeket nem értenek meg a helyi emberek. Ugye például a kelet-európai gazdák felét kapják a támogatásnak, mint a nyugat-európaiak. Miért? Ezt is megkérdeztem ma. No. Eh, I have to... Kaptam twitteres kérdéseket is. Az egyik. A szerződés 51-es cikkét a parlament hatályon kívül helyezheti második, támogatja a mobil munkavállalók szavazati jogát bárhol. Itt hallottuk, hogy Sógor úr európai jellegű problémákról beszélt. Én vagyok az Európai Uniós Polgársági Év előadója, és Ciprusról jövök. Ott rengeteg jogfosztás történik, rengeteg jog sérelem van, és igazából Európának meg kellene mutatnia, hogy szolidáris az összes többi európai tagállammal. Ott van a török agresszió a saját hazámban, akkor milyen emberi jogokról beszélünk? Egy Európai Uniós tagállamot megszállva tart egy másik ország. Tehát nagyon sok kérdés van, azonban válaszra is van időnk. Átadom itt a részvevőknek az szót, mert Redding asszony már úton van, tehát próbáljuk megválaszolni a kérdéseket, a képviselők részéről és a Twitterből. Tehát kezdjük jobbról balra. De nagyon rövidnek kell lenni, mert Macóni asszony már itt van. Szeretném még elmondani, hogy Macóni asszony és Redding asszony sajtókonferenciát tart. Mi a sajtókonferencia után folytatjuk uh, a vitát, az eszmecserét, tehát miután Redding asszony beszélt tegyék fel a kérdéseket. Akkor most átadom a panelnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Ugye itt nagyon sajnálom, hogy a vita során nagyobb vitát nem tudtunk elindítani a teremben lévőkkel, a részevőkkel, mert biztos lettek volna érdekes kérdéseik, ami Hát én nem leszek már itt, mert mondja az elnök azt mondja, hogy folytatódik a vita, de az előadó mondja, hogy ő már nem lesz itt. Tehát vannak mindenképpen megszerzendő, visszaszerzendő jogai a polgároknak, de új jogokra is szükség van. Számos országban egyre inkább ott van a szavazati jog olyan ö, polgárok számára, akik ö, kívülről jönnek, akik nem ott tartózkodnak, ott laknak az adott országban. Sőt, ugye ez érinti a nemzeti választásokon való részvételt is. Azt hiszem, hogy ez egy olyan vita, amelyet mindenképpen le kell folytatni, mert egyre több ember hagyja el a saját országát, sok esetben nem is önszántából, ugyanis kényszerülve van a gazdasági helyzet miatt elhagyni a saját országát ami a, a szavazati téttel, kívásokkal kapcsolatos 2014-re vonatkozólag az a tény, hogy egyre kevesebben vesznek részt a választásokon. Hát ezzel kapcsolatban el, el lehet mondani, hogy ugye az európai választások esetében is a nemzeti érdekek lépnek előtérbe sok esetben. Meg kellene próbálni, hogy 2014-ben tényleg európai ügyekkel foglalkozzunk, de sok esetben ugye e, ugyan e, azon a napon tartják a választásokat, és vannak olyan ügyek, amelyek háttérbe szorulnak, aztán e, vannak pártok ugye ellenzékben, pártok hatalmon, mindezt figyelembe kell venni, a választások igenis nagyon fontos tétet jelentenek az európai polgárok számára. Nagyon nehéz gazdasági, szociális helyzetben vagyunk, még mindig nincs vége a 2008-as válságnak. A gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a fiatalok esetében demokratikus jogok témája, tehát nagyon-nagyon sok a kihívás, nagyon nagy a tét, mobilizálni kell az európai polgárokat, számítsanak ránk, meg lesz a mi jelöltünk is, és részt veszünk az európai választásokon. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen! Adam asszony, rövid kétperces megjegyzés. Um, Szeretnék megragadni egy kérdést. Az Európai Parlament Információs Irodájának a szerepe, tehát most nem szeretném Papadopoulos asszonyt megismételni, természetesen kulcs szerepe van, és teljes mértékben bevonják az európai uniós polgárságról szóló információs kampányba. Említettem már ezt a megbeszélést. A twitteres kérdések, tehát itt az 51-es cikk korlátozásait az Európai Parlament megkerülheti? Szeretnénk tudni, hogy uh, itt uh, a migráns munkavállalók, vagy a máshol lakó munkavállalók szavazási joga. Sok opció van, említettem. Tehát meg lehet oldani ezt azzal, amit Dafur mondott az előbb, Hát használhatjuk a 25-ös cikket, megnézhetjük itt a tagállamok politikájának koordinációjának a lehetőséget. Tehát szerintem itt eléggé sok táplálékot kapott az agyunk, elgondolkozhatunk többféle opción. Tehát kész vagyok a sajtókonferencia után is válaszolni a kérdésekre. Azt hiszem, hogy félbe kell szakítani, hiszen eh, még öt percre szükségünk lenne, de Reding asszony megjött, meghallgatjuk, és miután Reding asszony elmondta mondandóját, folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Akkor eh, most eh, néhány másodperc megszakítjuk. you all again. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm, köszönöm a részvételüket, a hozzájárulásukat, a vitához, az egynapos meghallgatás kapcsán az európai polgárságról. Eljött az időnk most, hogy meghallgassuk a záró megjegyzéseket, amelyek amelyeket Vivian Redding alelnök asszony fog megtenni. Hallottuk, hogy mennyire fontos az európai polgárság gondolata, hogyan lehet megerősíteni az európai polgárságot, hogyan lehet továbbvinni az európai részvételt a polgárság terén. Most pedig megadom a szót Reding biztos asszonynak. Thank you very much, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Tisztelt bizottsági tagok! Hogy a lehető legtöbbet kihozzuk az uniós polgárságból, nagyon aktuális. Nagyon aktuális a meghallgatás, hiszen az uniós polgárság éve van, és nem sokára 20 éves lesz az uniós polgárság. Tehát itt az ideje, hogy leltárt csináljunk, hogy mit értünk el ezen a téren. Itt az ideje, hogy megtárgyaljuk az új kihívásokat, perspektívákat. A leltárhoz hozzátartozik az is, hogy nem ugrottunk el annyira a 20 évvel korábbi helyzethez képest. Azonban nézzük csak meg, hogy mi is történt ez alatt a 20 év alatt. Létrehoztunk egy státuszt, amely az összes európaira vonatkozik és nagyon fontos jogokat fűztünk ehhez hozzá. Szavazójog, szabad mozgás joga, és ez világos jelzés volt. Az Európai Unió több, mint egy piac. Az Európai Unió több, mint egy szabaskeres, szabad kereskedelmi terület a nemzetek között. Ez állandóan ismétlem. Néhányan már unhatják, amióta 20 éve ezt mondjuk, de 20 évvel korábban ezek a dolgok nem voltak annyira magától értetődőek. Az Európai Unió kifejlődött az egyenlő jogok és esélyek térségével. Hiszen Maastricht előtt az európaiak csak gazdasági szereplők voltak, egy európai gazdasági közösségben. És 20 évvel korábban az uniós polgárok megszülettek. Civis Europeus Sum. Hát, hogyha ugrás nem is volt, azért egy elég nagy lépés volt a politikai integráció felé. Az Európai Bíróság is megerősítette ezt az új dimenziót, és ismét és ismét megerősítette számos határozatában hogy az uniós polgárság az európai tagállamok polgárainak alapjoga. Most a mi felelősségünk az, hogy tovább lépjünk, és hogy további lépéseket tegyünk, amelyek az európai polgárok hasznára alkalmazzák az uniós polgárságot, hiszen az idén ünnepeljük a polgárság 20 születésnapját, és jövőre pedig ismét európai választások lennek, amikor ismét előre kell haladnunk. Mit is jelent ez, hogy előre haladunk? Ez azt jelenti, hogy nagyon konkrét lépéseket teszünk, amelyeket a polgárok megértenek. És konkrét példákat szeretnénk bemutatni a polgároknak arról, hogy mik a jogaik. Hogy ezek a jogok lehetőséget adnak nekik, hogy ezek a jogok hasznosak az életük számára. És hogy ez az európai integráció magvát képzi. Ezért annyira fontos, hogy arra koncentráljunk, hogy tudatosítsuk a polgárokban ezt a jogot. Egy dolog nagyon érdekes. A legtöbb uniós polgár és Ma egy Euróbarométer is megjelent ezekről a kérdésekről, online megtalálható. Nézze meg mindenki, hiszen nagyon érdekes. Tehát a legtöbb polgár tudja, hogy európai polgár. De mit jelent ez? Nem tudják. Úgy vélem, hogy ez egy igazi kötelezettségvállalás, hogy elmondjuk a polgároknak, hogy mi van amögött, hogy nem csak egy tagállam polgárai, hanem az egész kontinens polgárai. És ez volt a szándék, amikor 2010-ben az első uniós polgárságról szóló jelentést kiadtam. 25 konkrét működő intézkedésekkel, intézkedéssel, amely könnyíti az európai polgárok életét. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és a képviselőinek, hogy egyénileg és kollektíven is segítette kidolgozni ezeket a javaslatokat, hogy igazi érthető példákat kapjanak a polgárok. Most szeretném bemutatni, hogy mit is értek ezek a polgár közeli konkrét példák alatt. Egészségügyi ellátás, az emberek azt szeretik, hogyha az otthonukhoz közel kapnak egészségügyi ellátást. Azonban bizonyos kezelések külföldi tartózkodást tesznek szükségessé. Vagy esetleg a legközelebbi kórház a határt másik oldalán van. És nem a saját országomban. Tehát a határokon átnyúló egészségügyi ellátásokról szóló irányelv amely átültetendő a nemzeti jogba az év vége előtt, nagyon konkrét szabályokat tartalmaz a határokon átnyúló egészségügyi ellátás tekintetében. A polgároknak megadja azt az érzést, hogy szívesen fogadják őket a határon túl is. Egy másik elem fogyasztóvédelem. Tudják, hogy figyelünk arra, hogy a legfrissebb fogyasztóvédelmi irányelvet megfelelő módon ültessék át a tagállamok a gyakorlatba. Tehát itt szó van az internetes csalókról, nem fogják a fogyasztókat különféle sötét biztosítási ügyekbe belevonni, fogyasztóvédelmet élveznek. 14 napig visszaküldhetik az interneten megrendelt javakat konzuli védelem. Bemutattam egy javaslatot, amelyre a parlament véleménye reagált, és amelyet most a tanács tárgyal. Egy javaslat, amely az EU polgárok lehetőségeit javítja válsághelyzetben és szükséghelyzetben, amikor az Európai Unión kívülre utaznak. A diszkrimináció mentességhez való jog szerintem egy nagyon jó példája lesz annak, hogy Európa a szolidaritás közössége. És remélem, hogy nem sokára nemzeti jog lesz a választási kampány alatt. Láttuk például a japán, szíriai, líbiai, egyiptomi válság alatt, hogy az EU-s összehangolás világossá teszi, hogy mit várhatnak a polgárok a konzuláris, a konzuli védelemtől. A mozgáshoz való, szabad mozgáshoz való jog, alapjogok. Mióta ezzel az anyaggal foglalkozom, nagyon közelről látom, hogy hogyan ültetik át az irányelvet a tagállamok. És úgy gondolom, hogy nem szükséges elmondanom, hogy döbbenetes tapasztalatot, hogy nem ültetik át. Hiszen rengeteg munka folyt ebbe az anyagba, és úgy gondolom, hogy most már azért a legtöbb tagállam tényleg alkalmazza a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat. Néhány tagállam pedig bíróság előtt van. A polgárok informálása. Itt is nagyon sok minden történt, hogy a polgárok ismerjék Európát. Itt megemlíteném az Európa közvetlenül kezdeményezést. És az informálás tekintetében sokkal jobban haladnak a dolgok, mint a múltban. Mindenki használja ki ezt az európai évet, hogy a polgárok többet tudjanak meg Európáról. Hiszen még azok is, akik érdeklődnek Európa iránt, azok sem tudnak az Európa Direktről, vagy az egyéb európai akciókról. Nagyon fontos lenne, hogy ezek az információk eljutnak a polgárokhoz. Ezek vívmányok. Azonban itt nem állhatunk meg. Hiszen, hogy az Európai Unión belül szabadon mozoghassunk egy alapjog. És nagyon érdekes, a legújabb Erobarométerben, hogyha a polgárok megértettek egy jogot, tehát a szabad mozgáshoz való jogot, tudják, hogy van, tudják, hogy élhetnek vele, és hogy joguk van a diszkriminációmentességhez. De azt is tudják, hogy a gyakorlatban problémák is felmerülnek, ha élnek ezzel a joggal. Főleg a túlburjánzó bürokrácia miatt, és ezen dolgoznunk kell. Nagyon szimpatikusak nekem azok az elképzelések, amelyeket a társadalmi vita alatt hallhattunk. Május 9-én kezdődött, és 12 ezer polgár válaszolt nekünk. És nagyon sok inputot adott. Az egyik ilyen arról szólt, hogy segítsünk a helyi közigazgatás munkatársainak, hogy ők is tisztában legyenek azzal, hogy a polgároknak milyen jogaik vannak, hiszen ott a tisztviselők általában nem tudják, hogy milyen jogai vannak a polgároknak, és hol máshol tudnának élni az emberek ezekkel a jogokkal, ha nem ott, ahol laknak. Hallottam az önök megjegyzéseit is a bürokrácia további csökkentéséről, amikor a családi állapotról szóló dokumentumokról van szó, hiszen ezekre szükség van, amikor a polgárok elmentek egy másik országba. Húsvét körül tettem ilyen javaslatokat a parlamentnek, hogy eh, a nemzeti családi állapotra vonatkozó dokumentumokat hogyan fogadják el. Tehát itt születési, haláli anyakönyvi kivonatok, házassági anyakönyvi kivonatok. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottság megváltoztatja itt a kötés szabályait a tagállamokban. Nem erről van szó. Ez ne kezdjük újra. De segít abban, hogy könnyebb legyen a polgárok élete. Egy dokumentum dokumentum, és el kell ismerni. És néha nagyon megterhelő, fárasztó procedúrákon kellett átmenni hogy elismerjék a dokumentumokat. Egyszerűsítenünk kell a másolatok, fordítások hitelesítését. Tehát ez a javaslat az asztalon van, és el kellene kezdeni vele a munkát, hogy valósággá váljanak a terveink. A délelőtti vita során elhangzott, hogy a konkrét javaslatokat meg lehet nézni más területeken is, mint például a lakhatási lehetőség, a tartózkodási hely egyszerűsítése, és akkor esetleg egy lépéssel tovább is mehetünk. Ma az embereket nagyon aggasztanak bizonyos dolgot. Az Eurobarométerben tíz európai közül kilenc a munkanélküliséget nevezte meg a legnagyobb európai problémának, és ettől aggódik a legjobban. Meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy nem csak a válság ellen lépünk fel, hanem figyelembe vesszük a fiatalok munkanélküliségének problémáját és aggasztó jellegét. Konkrét intézkedés volt a fiatalok munkanélkülisége ellen szóló intézkedés csomag. Tehát 25 év fölött mindenkinek kell, minden fiatalnak ajánlatot kell tennie négy hónapos továbbképzésre, hogy kikerüljön a munkanélküliségből. Ennek a célja persze az lesz, hogy legyen egy igazi európai munkaerőpiac határok és akadályok nélkül, amelyen az európai polgárok munkát kereshetnek. Egyébként. Nagyon érdekes eredménye volt az Európa Barométernek a következő. Az európaiak kétharmada úgy gondolja, hogy az Európai Unión belüli szabad mozgás gazdasági előnyökkel jár a tagállamok számára. Ez pedig eh, egy viszonylag eh, állandó érték. És nagyon jól megmutatja, hogy a polgárok néha realisztikusabbak, mint a politikusok nemzeti szinten. De ezt itt most csak zárójelben mondtam. Tehát mindezek a kérdések, amelyek a szabad mozgással függenek össze, nagy prioritást fognak a jövőben is érvezni. Egy más prioritás a parlamentben az európai választások kérdése. És prioritás az is, hogy eh, nagyon alacsony a részvétel az európai választásokon. Tudjuk, hogy 43%-os volt a múltkor ez az arány. És amiért én aggódom, az az, hogy eh, milyen korosztály nem ment el, és a fiatalok nem mentek el választani. Az idősebb generáció elment. Sokkal többet, sokkal nagyobb számban szavazott, mint a fiatal generáció. Meg vagyok győződve, hogy tényleg fáradoznunk kell ezen a témán, és múlt decemberben volt, hogy az Európai Parlament támogatta javaslatomat, hogy megkönnyítsük az európai polgároknak, hogy részt vehessenek aktívan az európai választásokon. Tehát csökkentettük a bürokráciát annak tekintetében, hogy az európaiak minél könnyebben választhatók legyenek. Egy másik kérdés pedig az európai választások témája. Tudom, hogy általában nemzeti témák dominálnak az európai választásokon, és az európai témák kevésbé. Meg kell próbálnunk erősíteni az európai demok dimenziót, úgy, hogy a polgárok jobban megértsék, hogy milyen összefüggés van a nemzeti és az európai politikai folyamatok között. Ezt úgy érhetjük el, hogy a nemzeti témák európai relevanciáit is bemutatjuk a médiában. Ebben az összefüggésben a bizottság nem sokára ajánlatot tesz majd, hogy eh, hogyan lehet az európai választások átláthatóságát növelni. A tagállamokat felszólítja majd, hogy a nemzeti pártok is mutassák be európai dimenziójukat. Egy másik kérdés, amely tudom, hogy nagy prioritást élvez, és itt most rögtön Duff urra pillantok. A jogfosztás. Tehát foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen nagy prioritást élvez a személyes napirendemen is, és a tagállamok számára ez tényleges probléma. Hiszen tényleges jogfosztási esetekről van szó. Nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit mondott itt délután. És nagyon lényeges az, hogy konkrét javaslatokat tesz. The citizenship report. Az uniós polgárságról szóló jelentést május 9-e körül mutatjuk majd be. És ennek ismét nagyon konkrét elemei lesznek, amelyeket gyakorlatba is átültethetünk. De itt mindenképpen a tudatosításról van szó, hiszen meg vagyok győződve arról, hogy ez nagyon lényeges. Hiszen ez a jövő, amelyet építenünk kell és el kell gondolkoznunk a választási kampány alatt, hogy eh, hogyan építjük fel a politikai uniót, amely esetleg az Európai Egyesült Államok lehetnek. Azonban ez a polgárok nélkül nem tehető meg. A politikai uniót csak is akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a polgárok velünk vannak. És egy olyan politikai uniónak kell válnia, amely megmutatja, hogy ez nem csak gazdasági és monetáris unió. A polgároknak érezniük kell, hogy egy közösséghez tartoznak. És örülök, hogy az Euróbarométer óriási többséget mutat az európaiság mellett. Tehát, hogy az európaiak óriási többsége európai polgárnak érzi magát. És az összes tagállamban. Azonban meg kell oldanunk a többi problémát. Azokat a problémákat, amelyek nem a szabad mozgásra függenek össze, hanem tagállami kötelezettségekkel és jogokkal és meg vagyok győződve róla, hogy együttesen változtathatunk. Ezt már elkezdtük, szerintem nagyon fontos intézkedésekkel az e- uniós polgárság évében. Azonban ez csak a kezdet. Hiszen a választási kampányokról is szó van, és remélem, hogy ez a választási kampány Európáról fog szólni, és nem otthoni problémákról. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen Reding asszonynak ezt a záró beszámolót. Köszönetet mondok önnek mindazért a csodálatos munkáért, azzal kapcsolatosan, hogy mi is mi is legyen a jövőben, hogyan is folytassuk, megoldásokat is adott a jövőre vonatkozólag. De azt hiszem, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk. Most pedig tovább kell mennünk. Nevezetesen a sajtó tájékoztató következik egy másik teremben, tehát át kell mennünk a másik teremben. A biztos asszonynal, hogy, és aztán még majd folytatjuk a vitát, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. I don't know. I don't know. Your president the DG, does, does you, shall we go to the president office? The DG yeah. commission. You, you know where we are going. Shall we go. Are you aware? Yes. yes. Yeah. Oh.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 Okay. You can stay till six o'clock. No, no, we will not stay for so long, okay. but we shall see. Okay. If I may have your... Egy kis figyelmet kérek szépen. Kérem, kérném, hogy Hatamoto asszony jöjjön ide, valamint a két utolsó felszólaló is. Még 15 percünk van a kérdésekre és a válaszokra. A többiek már elmentek. Kérem a három panelistát, hogy jöjjenek ide a pódiumra. Thank you very much. Thanks for you. I'm the only one. You. No, you and the other two. Okay. Because I didn't finish. Okay. Yes. I would like to give the floor. Szeretném megadni a szót Keszedzian asszonynak, mert őnek ki nem volt ideje befejezni a az előadását. Kérem, két percet kap. Aztán Szabiótó úr is kap szót, és hogyha még vannak kérdéseik, akkor itt vagyunk, válaszolunk. Keszedzián asszony következik. Elnök asszony, azt hiszem, hogy csalódást fogok okozni, ugyanis azok a kérdések, amelyeket feltettek, hát lényegében akik feltették, már nincsenek itt, és azt a kérdést tették fel, ugye, hogy a különböző tagállamokban milyen munka folyik, hát nem tudom, nem igazán tudom. Én azt tudom sok esetben, hogy hol az állandó képviselet, például Párizsban tudom, hogy hol az állandó képviselet, soha nem léptek velem kapcsolatba, én soha nem léptem velük kapcsolatba, ők sem. Semmiféle segítséget nem kaptam tőlük, úgyhogy sajnálatos módon ez a helyzet, ezt kell válaszolnom, ami a kárta 51-es cikkét illeti, vagy általánosságban a szerződés, vagy általánosságban az európai jog kérdését illeti, hát nagyon-nagyon meglep, hogy egyáltalán kérdéseket tesznek fel. Megvannak a hatalmi jogok, mm, szét vannak osztva, erről az európai jog, a szerződések szólnak, Persze meg lehet változtatni a szerződést, de azt hiszem, hogy az európai polgároknak elege van most már abból, hogy nincs egy folyamatosság mind abban, amit szeretnénk alkalmazni, és mindig mm, meg akarjuk változtatni az európai jogot. Nem, ez nem lehetséges. És így a polgárok sem ismerkedhetnek meg a jogaikkal. Tehát megvan a hatalmi felosztás, van egyrészt ugye az Európai Unió, másrészt a tagállamok. Ez egy olyan felosztás, ami ellen nem lehet fellépni, azonban ma délelőtt már elmondtam, és ez fontos, hogy egy jobb alkalmazáson ö, a jobb gyakorlat, a jobb tapasztalatok felhasználásán, alkalmazásán lehet gondolkodni. Tehát a best practices, ugye a legjobb gyakorlatokat át lehet venni, a benchmarkokat szintén figyelembe lehet venni. Ez fontos. És a legjobb példa, példát kell átvenni abból a tagállamból, amely azzal kapcsolatos, hogy hogyan is működik valami. Tehát ez megint csak meggyőzés, oktatás, nevelés az európai jog alkalmazása terén. Köszönöm szépen. Keszegyen asszony. Szubérto asszony kap, úr kap szót. Két megjegyzésem lenne. Az egyik Hafner úr megjegyzésvel kapcsolatosan, nevezetesen, hogy az Európai Unió bizottság elnökét hogyan is kellene megválasztani. Azt hiszem, hogy mindenki, aki egy európai intézmény érén áll, ilyen megválasztásra kell, hogy kerüljön. Én ugye egy európai polgár vagyok, ügyvéd is vagyok. Én azt hiszem, hogy létrehozni egy európai külügyi szolgálatot, amely fontos szerepet játszik a nemzetközi téren. Ez egy tény. A tagállamok nem akarják feladni a nemzeti privilégiumaikat. Ugye a Aston asszony nem igazán egy karizmatikus személyiség, aki a külügyi szolgálat élén áll, és a, így el kell fogadnunk a következményeket is, tehát az európai polgárok olyanra szavaznak, akinek van karizmája a nemzetközi ö, téren. Dubs úr mondandója meglepet, ugyanis ő azt mondja, hogy reméli, hogy lesznek eh, reformok az ECHR-hez való csatlakozás után. Én elmondtam az én beszédemben, hogy lényegében 40 év óta ugyanaz az esetjog van érvényben, és mindig azt mondja ki a bíróság, hogy nem követ el jogsérelmet az a tagállam, amely megvonja a szavazati jogot a az állampolgártól, ha az egy másik államban tartózkodik. Hát ezt már mondom, évtizedek óta így van. Ezt ismételgetik. 1964-ben az Európai Bíróság kimondta már ezt a rendszert, határozott erről a rendszerről. Itt semmi köze az ECHR-hez. Arról van szó, hogy az európai polgároknak meg, meg legyen az a joga, hogy szavazhassanak a saját országukban, akkor is, hogy a külföldön élnek. Daf úr feltett egy kérdést, már nincs itt, hogyha vannak olyanok, akiknek lenne még kérdése, még ideig nem tettek fel, akkor tegyék fel azt. Hárman vannak? Igen, rendben. Akkor az úrral kezdjük. Négyen vannak, nem hárman. Filippo vagyok. 38 éves Olaszországban született, Franciaországban, Svájcban élt személy, végül most Londonban élek. A, ha bebizonyítják nekem, hogy a mi részvételünk esetleg változtat a helyzeten valamit, akkor azt elhiszem. Ugye a, a kínai polit büró 26 tagja választotta meg a kínai elnököt, a tanács elnökét 27 tagállam vezetője választotta meg, mármint Van Rompoy urat. Mi a semminek vagyunk a társzerzői, hogyha önök és a bizottság is azt mondta, hogy a fiatalok nem mennek el szavazni. Hogyha azt akarják, hogy elmennek, elmenjenek a ö, fiatalok szavazni, akkor radikálisan meg kell változtatniuk a működésüket ebben a házban. Nem passzívan, hanem aktívan szeretnénk részt venni, és szeretnénk látni a kihatását mindannak, amit mi ö, majd vála, választunk hány millió ember vesz részt abban, hogy valami hozzáadott értéket hozunk létre. Az Európai Uniónak megvannak a különböző agendái az európai polgárok számára. Egy innovációs agendára van szükség az Európai Unió számára, hogy megváltoztathassa az európai intézményeket. Köszönöm szépen. A hölgy következik. Az előző felszólaló nem adta meg a nevét. Your name. <laughs> the speaker, the... A, tehát... A, az előző felszólaló mondja meg a nevét. Elnézést. Filippo Avidári. Rendben van, köszönöm. A hölgy. Szép napot, Szelin a nevem. Németországban élek, tagja vagyok az Európai Fiatal Federalistáknak. Van egy megjegyzésem és egy kérdésem. A megjegyzésem az, hogy eh, francia, német vagyok, és az utolsó parlamenti szavazásoknál két szavazati jogom volt, egyet Franciaországban és egyet Németországban. Önök mindig arról beszélnek, hogy vannak olyanok, akiknek nincs joguk szavazni. Nálam a fordított, az ellentétes eset fordult elő. Két helyen szavazhattam. Én egyetlen egy személy vagyok, de volt két szavazati jogom. Ez érdekes, furcsa jogi helyzetet teremtett elő, ugyanis van német, illetve francia állampolgárságom is. A kérdésem, lehetséges, lesz-e lehetőség arra, hogy megváltozzon a szerződés, az alapszerződés, és hogy megadják a európai állampolgárságot közvetlenül Jelenleg az a helyzet, hogy akkor kapunk európai polgárságot, amikor az egyik tagállamnak az állampolgárai vagyunk. Lesz a jövőben lehetőség arra, hogy valaki európai állampolgár legyen, amit valamelyik európai intézmény adhat azok számára, akik nem rendelkeznek valamelyik tagállami állampolgársággal, de legyen egy ilyen páneurópai állampolgárságuk. In front of me, yes. Ott az úriember. Nicholas Newman, Secretary General of the Euro... Nicholas Newman-nak hívnak. Én is alapító tagja voltam annak a szervezetnek, amely az Európai Uniót az első lépésektől támogatta, és szeretném Subiotto úrnak főleg megköszönni az, hogy milyen lelkesen képviseli a jogfosztottakat, a szavazójogtól megfosztottakat. Január végén hallhattuk, hogy egy új párthatárokat áthaladó szervezet jön létre, hogy megvizsgálja a külföldön lakó britek szavazójogát. És uh, Angliában ez mindkét házon belül egyetértése talált. Azonban ez a probléma azért nagyon összetett. Sok millió EU határain kívül élő európait megakadályoznak a szavazásban. Még az Európai Parlamentre se szavazhatnak. Attól függően, hogy milyen viszonya van egy szavazó polgárnak saját országához, szavazhat, vagy nem szavazhat az Európai Parlamentre. Ez pedig eh, egy jelentős demokrácia deficit. Hiszen tudjuk, hogy kb. 35-60 millió EU-s polgár az Európai Unión kívül él. Ez nem csak a britekre vonatkozik, görögökre, akiknek nincs lehetősége, hiszen Görögország nem ültette át a honi jogrendjébe mhm. ezt az irányelvet. Így van Máltán, Írországban, Dániában, és azt hiszem, hogy Cipruson is. És számos egyéb országban is gondolom. Tehát én szorgalmaznám az Európai Parlament és a bizottságot, hogy küzdjön a szavazójog megvonása ellen, hogy ne vonhassák meg az Európai Parlamentre történő szavazójogot az Európai Unió határain belül. Egy dolgot szeretnék meg hozzáfűzni. Néhányan szeretnék, hogy vagy a saját országban szavazzanak, vagy a lakhely szerinti országban. De miért kell választani? Tehát, hogyha legitim igénye van, hogy mind a kettőben szavaz, vagy az egyikben, miért nem szavazhat mind a kettőben? Hogyha kettős állampolgár, európai állampolgár miért nem szavazhat az egyikben, vagy akár mindkét országban? Köszönöm szépen. És itt az úriember. <coughs> Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony, Alain Bra a nevem. És Letmi volt kezdeményezésnek a tagja vagyok, ezt a kezdeményezést többször említettek ma délután. A lényeg az az, hogy megadjuk az európai polgároknak a szavazást, si jogot minden olyan szavazásnál, amely érinti őt. Akkor is, hogyha nem a lakely szerinti országban történik ez a szavazás. Kotiller asszony, Koteril, bocsánat, rámutatott egy olyan kérdésre, amelyik nagyon fontos. Két megjegyzésem lenne ehhez, és egy kérdésem. A megjegyzés az, hogy egy európai szintű döntés, hogy meglegyen a ö, szavazási, szavazáshoz való jog, hogy ez mennyire ütközne az Európai Unió alapszerződésével a 25-ös cikkel, ahogy az előbb említette Döv úr. Eljárás lenne rá, hosszú ez az eljárás, ki lehetne bővíteni az alapszerződésben rögzített jogok listáját. Ahhoz nagyon sok dolog szükséges, többek között az összes tagállamnak a jóváhagyása, az összes tagállam ratifikálása, és emiatt nagyon hosszú időt eh, vesz igénybe, de a lehetőség meg lenne rá. Ami a Let Me Vote kezdeményezést illeti, ez nem egy eh, eredeti kezdeményezés, nagyon sok ilyen kezdeményezés van, ennek ellenére nagyon sok nehézségbe ütközünk, amikor eh, konkrétan szeretnénk tenni ezt a kérdést, amelyet garantálna az eh, Lisszaboni szerződés is. Hiányzik ugyanis egy olyan jogi alap, amelyik lehetőséget nyújt arra, hogy kezdeményezésünket realitásra váltsuk. Informatikai, pénzügyi, gazdasági nehézségeink vannak. Nem, nincs meg a megfelelő forrás, nincsenek meg megfelelő forrásunk ahhoz, hogy azokat az informatikai rendszereket kiépítsünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy interneten keresztül gyűjtsünk aláírásokat. Úgy gondolom, hogy a jövőben ezeket a nehézségeket le tudjuk győzni. Vannak problémák, amelyek összefüggnek a személy adatvédelemmel, ugyanis a szabályozás ezen a területen nem elég pontos és nem elég konkrét. 25 országban gyűjtünk aláírásokat. Milyen módon kell, milyen törvényt kell alkalmazni. Egyetlen egy törvényt, vagy mind a 25 országból származó eltérő szabályozást kell alkalmazni? Melyik az a nemzeti szabályt, amit alkalmazhatunk az adatvédelemre vonatkozóan? Nem tudjuk. Várunk erre egy választ, ugyanis megkérdeztünk nagyon sok helyen, de még nincs meg a válasz. A mi kezdeményezésünk alapvetően, nem kizárólagosan, de alapvetően azokhoz azokat szeretem megszólítani, akik egy más országban élnek, nem az állampolgárságuk szerinti országban. És ekkor meg kell nézni, hogy milyen feltételeket támasztanak elő a tagállamok az aláírásgyűjtéshez. Milyen kell-e igazolvány, vagy a, a, elégséges csak az aláírást elfogadni? Mindjárt, elnök asszony, 30 másodpercet kérek még. Nos, egyes európai állampolgárok, akik egy másik országban laknak, ők egyszerűen ki őket egyszerűen kizárják a választási folyamatokból. Volt egy ilyen eset, egy angol, brit állampolgár, aki Spanyolországban él, ő például nem tudja aláírni a kezdeményezésünk támogatásának a, cél, a kérdőívet, ugyanis a Angliában mások a szabályok, mint Spanyolországban. Spanyolországban regisztrálni kell a számítógépen ahhoz, hogy érvényes legyen, és ott egy nemzeti ö, okmánynak, útlevél, személyigazolványnak a számát is fel kell tüntetni. Ez Angliában nem így van. nagy, nagyon sok időt kapott, kérem, hogy fejezze be. Mm, tiszteletben kell tartani a panelistánkat is. Keszegyen asszonynak el kell mennie, tehát akkor ő kapja meg először a szót, hogy válaszoljon, aztán el is mehet, aztán Szubioto úr és Adamo asszony fogja befejezni a válaszadást. Keszegyen asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon sajnálom, hogy el kell mennem. Két dologról szeretnék szólni. Ugye meglep, hogy az európai polgárok ugye azt mondják, hogy két országban is szavazhatnak ugyanazokon a választásokon, ez nem etikus, én úgy gondolom. Az, hogy választási lehetőségük van, hogy vagy a, az eredeti származási országukban, vagy a másikban szavaznak, az, az, az jó dolog, de az, hogy két helyen szavazanak, az nem normális számomra, ami pedig, tehát a, amit mondtak nekem, ezt erre a meghallgatásra vonatkozólag, nem mondom meg, hogy ki mondta, de azt mondták, hogy nem kell kétségbe vonni azt, ami ma mm, jelenleg benne foglaltatik az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. Én, mint polgár, persze mást javaslok, de tartom magam a, a joghoz. Ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy kell egy olyan ajtó, amelyen be lehet menni, nevezetesen attól függően, hogy valaki hány éve tartózkodik egy országban. Tehát kell, hogy legyen egy ilyen bemenetel, és tudni kell azt, hogy az általános tartózkodási helye egy adott polgárnak hol is van, tehát itt mindenképpen egységessé kell tenni a jogszabályt ezen a területen minden tagállamra vonatkozólag, tehát ugye azt mondjuk, hogy ha valaki elmegy eh, élni egy tagállamba, mondjuk hat hónapot legyen ott, és aztán már eh, van lehetősége. Ezt meg kell határozni. Itt eh, Newman úr tisztázást szeretne, tisztázni szeretne valamit gyors leszek. És azt hiszem, hogy nagyon gyorsan beszéltem. Amikor azt mondtam, hogy valaki két állampolgársággal, két szavazati joggal rendelkezik. Én nem az európai parlamenti választásokra gondoltam, hanem megvan a választási lehetősége, hogy európai parlamenti képviselőkre szavaz, vagy pedig vagy pedig nemzeti választásokon szavaz. Ahogy Szubioto is elmondta, csak az európai választásokon csak ott szavazhatunk, ahol tartózkodunk, a tartózkodási országban. Mert különben a, megvonták tőlünk a szavazati jogot a származási országunkban. Ez például engem is nagyon szomorúan érintett, engem és a családomat is. Ugye, példákat hozhatunk, tehát egyrészt szükség van arra, hogy gondoljunk arra, hogy van ez a lehetőség a választás terén Köszönöm. Tisztázás, Szubiótó úr. Teljes mértékben egyetértek. A nemzeti parlamenti választásokon mind a két országban lehessen részt venni. Hiszen mind a két országban érintett a szavazó. De ne legyünk ennyire ambiciózusak. Elég az, hogy ne veszítsük el otthon a szavazó jogunkat. És a francia-német hölgy esetére hogy német és francia jog is érinti, és mind a két jogrend lehetővé teszi, hogy válasszon mind a két országban. Ez tényleg érdekes. Tehát néhány országban eh, kimondják, hogy 18 éves kora óta nem lehet eh, más állampolgár csak egy. Az én fiaim brit és spanyol állampolgárok most, de 18 éves korukban pedig választaniuk kell de meg fogják tartani mind a kettőt, de hogyha tényleg jogkövető magatartást akarnak tanúsítani, akkor az egyiket leadnák. Malheureusement compris votre question. Sajnos nem értettem jól a kérdését, de azt hiszem, hogy arról szólt, hogy hogyan lehetne könnyebben regisztrálni, hogyha egy másik országban lakunk. Nem, a kérdésem az a kapcsolatos, hogy ugye tanulni vagyunk annak, hogy bizonyos európai polgárok a, egy másik országban laknak, mint ami a saját országuk, például egy brit polgár ugye Spanyolországban, tehát akkor se az Egyesült Királyságban nem szavazhat, mert az Egyesült Királyságban ugye ott kell, hogy lakjon, de Spanyolországban sem. Tehát a kérdés az volt, hogy itt egy egyensúlyt kellene biztosítani. Ön szerint itt sérelemről van -e szó, vagy nincs? Tehát, hogy egy helyi választáson lehessen szavazni? Nem. Tehát a kezdeményezés aláírásáról van szó, igen, tehát az európai polgárságról szóló kezdeményezés aláírásáról van szó. Adamo asszonynak azt hiszem megvan a válasza erre. Igen, akkor ön kap szót most. Hát megpróbálok válaszolni néhány kérdésre. a fiatal hölgy kérdésére azt mondom, hogy nagyon meglep, hogy európai választásokon két szavazhatott. Tehát európai választás, európai parlamenti választásokat említett, ugye? És kétszer szavazhatott. Létezik egy irányelv, amely lehetővé tesz egy együttműködési mechanizmust a tagállamok között, pontosan azért, hogy elkerüljék a kettős szavazást hogy ne két szavazatot adjon le ugyanarra az intézményre. Tehát ez nem lenne etikus. Ez a 9309-es irányelv, hogy elkerüljük ezeket a helyzeteket, ahogy Reding asszony is elmondta, lesz a bizottságnak az elkövetkezendő hónapokban egy közleménye e témát illetően, és új elemekkel fogja majd gazdagítani a jelenlegi helyzetet, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezt a rendszert a tagállamokban, hogy ne legyenek hiányosságok, tehát akkor esetleg nyilatkozatot kell tenni arról, hogy egy másik államban nem fog szavazni európai parlamenti választásokon. A másik kérdés az volt, hogy a polgárok tehát szétválaszthatják az európai polgárságot és a nemzeti állampolgárságot. Sajnos a kérdező már nincs itt. A szerződés teljesen világos számunkra. A 20-as cikk kimondja azt, hogy az európai állampolgárság nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Ez egy plusz státuszt jelent specifikus jogokkal. Jelenleg ez a helyzet, és hogyha szeretnénk beszélni a harmadik országbeli személyek helyzetéről, és polgárságá, állampolgárságáról már a 2010-es jelentésben is benne van, hogy bátorítani kell, előtérbe kell helyezni a a polgárok szavazati jogát a nemzeti választásokon. Nem hiszem, hogy itt mm, többet tehetnénk, megvan a világos jog, jogalap, a bizottság ezt a javaslatot tette, ezt a lehetőséget javasolta a polgárok számára. Továbbá Hallottuk az EU polgárok helyzetét, itt akkor, hogyha az EU-n kívül élnek, ugye a nemzeti választások megszervezése nemzeti hatáskörbe tartozik, és azok, akik külföldön élnek, szavazhatnak a nemzeti választásokra, különböző technikai módszerek léteznek erre, hogy külföldön szavazzanak, a technológiát is fejlesztjük ezen a területen, hogy összekapcsoljuk a polgárokat, hogy használják a modern technológiákat, és megkönnyítsük a szavazásukat is, a részvételüket a szavazáson. Volt még egy kérdés Brown úrtól. Szintén érdekes volt a kérdés. A 25-ös cikk, igen, kimondja azt, hogy nem jogilag nem megalapozott az, hogy a 25-ös cikket használjuk fel arra, hogy kimondjuk a szavazati jog megvonását ami az európai polgárok kezdeményezését illeti. Ugye hallottunk a problémákról, a bizottság próbál segíteni a információ és kommunikáció terén. A rendelet igazából ezt a támogatást nem írja elő. Igen, volt egy eredeti javaslatunk, egységes követelményeket javasoltunk minden tagállam számára, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, de a különböző követelmények különböző tartalmat is kell, hogy jelentsenek. A tagállamokat mindenképpen bátorítani kell, hogy a követelményeket vegyék figyelembe. Köszönöm. Az utolsó, az utolsó kérdés legyen rövid. Köszönöm szépen. blip, vagyok, és eh, én leszek most az ördög ügyvédje. Hogyha egyszer a lakóhely szerinti jogot megadjuk, és figyelembe veszük a mobilitást, akkor mi van akkor, hogyha valaki mondjuk öt évig Németországban lakik, egy olasz? Hat évet él Dániában, három évet Belgiumban. Akkor hol szavazzon? Tehát a leglogikusabb az lenne, hogy a származási országában szavaz. Hiszen különben három országban kellene szavaznia, és ez bonyolult lenne. A másik dolog, nagyon sok fiatal van itt, aki mögöttem ült, az fiatal volt főleg. Van egy új mobil réteg Európában, főleg délről északra tart a mobil, a, a, a mobil ifjúság. Ez tény. És figyelembe kell vennünk, hogy hosszú távon ezzel is foglalkozunk el. Ez egy komoly téma hiszen nem csak brain drain-t kapunk, hanem meg kell találnunk a módját, hogy kapcsolatban maradunk a polgárokkal. De figyelembe kell vennünk ezt is, hogy van egy új migrációs hullám. Rögtön már szó? Két téma. Először is, hogy tartsa meg a származási országban történő szavazati jogot, és nem a lakóhely szerinti szavazati jogot, és utána pedig a új migrációs hullámra válaszolok. Kateril asszony után elmondta, hogy három lánya van. És a három lány azt mondták, hogy mivel Spanyolországban laknak egy ideje, igazából ott szeretnének szavazni inkább, mint Nagy-Britanniában. Tehát a bizottság nem támogatja a szavazójog megvonását. De ez a téma nem könnyű. És elképzelhető, hogy eh, egy részletesebb vitát is lehetne tartani. Tehát legyen meg a jelöltnek a lehetősége, hogy hol szavaz. Használjuk a helyhatósági modellt, ahol kétszer lehet menni, mert két külön tagállamra szavaz, vagy az európai parlamenti modellt alkalmazzuk, ahol több mint egy szavazatot adnak le, hiszen végezetül a miniszterek tanácsára is szavaz. Tehát eh, nagyon érdekes kérdések ezek, de ma nagyon hasznos volt megkóstolni ezt a témát. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy itt befejezzük. Köszönöm a részvételt. Mindenképpen a panel részvevőinek köszönöm, hogy itt voltak. És mindenkinek egy nem kellemes délután kívánok. Köszönöm figyelmüket, és az ülésbe rekeztem.